Good afternoon! Szép jó napot, kedves hölgyeim és uraim! Kérek mindenkit, hogy foglaljanak helyet. És kérem, készüljenek fel a szavazásra. Please. I see some coordinators. Úgy látom, néhány koordinátor még nagyban munkálkodik a szavazási listák véglegesítésén, vagy valami ilyesmi. Várunk még egy percet, hogy befejezhessék a munkájukat. Közben mindenkit arra kérnék, hogy vegye elő az elektronikus szavazókártyát. Több dologról is szavaznunk kell. Néhány nagyon összetett szavazásról van szó. Ezért az első és legfontosabb dolog, nézzük meg, hogy itt van-e a szavazókártyánk. És vegyük elő azt. Mindenki nézze meg, hogy elhozta-e magával azt. Can you, can, you, can you ask your assistant to get for another one? To, I mean, to fetch another one? To fetch a new one? It'll take some minutes, but we... Talán megkérheti az asszisztensét, hogy hozzon ennek egy másikat. Időközben, illetve addig is majd emelje kezét és jelezze így, hogy hogyan szavaz, és számba veszük, illetve figyelembe veszük az szavazatát is. Közben emlékeztetnék arra, tehát, miközben mindenki helyet foglal, hogy néhány elektronikus szavazásra kerül sor, és azonnal a szavazatok után, illetve tüstén szavazunk egy nagyon összetett jelentésről is, ez a Flasikova-Benyova féle jelentés, egy hosszú szövegről van szó, és eltart majd a szavazás is, ezért kérnék mindenkit, hogy nagyon figyeljen oda mindjárt a kezdetektől fogva. Kezdjük az első szavazással. A bűnözéssel szembeni biztonságra vonatkozó európai statisztikák. Ez a jelentés címe. jelentéstevünk Timothy Kirkhope úr szeretne hozzászólni az elején, nem? Akkor azonnal rá is térünk a szavazásra, elektronikusan szavazunk. Megnyitom az elektronikus szavazást. Most megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, lezártam. 31-en mellette, 18 tartózkodással és egy ellenszavazattal elfogadtuk a jelentést. Köszönjük Kirkhope úrnak. I understand the commission. Szóltak nekem, hogy tekintettel a az eredményre az Európai Bizottság szeretne egy percben felszólalni. Parancsoljanak. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg csak egy percet szeretnék igénybe venni. Az Európai Bizottság természetesen nagyon sajnálja, hogy így zárult ez a jelentés. Úgy gondoljuk, hogy a felmérés, amelyet mi javasolunk az európai statisztikai rendszerből eredeztethető, egy nagyon kiszolgáltatott társadalmi csoportot szeretnénk támogatni, az ENSZ javaslatát követve a legjobb szakértőket vetettük be ezen a téren. A Hága és a Stockholmi program részét képezi mindez, és az Európai Tanács már minősített többséggel megszavazta ezt a javaslatot, és végül sajnálja az Európai Bizottság, hogy nem tudtunk itt is hasonló eredményt elérni, mint a tanácsban. Köszönöm. Köszönjük a bizottságnak. Vettük az üzenetet, tudomásul vettük, és tovább haladunk a napi rendben. Ez a következő napirendi pontról szóló szavazás Tatjana Zsdánokka, az Európai Unió alapjogi ügynökségének több éves kerete, de erről Erről tehát most fogunk szavazni a 2013-2017 közötti időszakra vonatkozó több éves keret az Európai Unió alapjogi ügynökségének. A jelentés tevő álláspontját kitámogatja. Zsdánóka asszony szeretne hozzá szólni? Igen, parancsoljon. Azt szeretném javasolni a Libe szakbizottságnak, hogy a következőképpen járjunk el – a Libes szakbizottságban és az árnyék jelentéstevőkkel is már megvitattuk ezt a jelentést, és arra jutottunk, hogy bár nem vagyunk elégedettek a tanács módosításaival, mégis vonakodva bár, de bele kell egyeznünk a javaslat, javasoltakba, mert az alapjogi ügynökségnek január 1-ével működésbe kell lépnie. Még akkor is, hogyha a mandátuma nem annyira nagyra törő, mint ahogy mi ezt szerettük volna. Nemrégiben az Egyesült Királyság a tanácsban úgy nyilatkozott, hogy parlamentáris vizsgálati fenntartással élnek, ez azt jelenthetné, hogy, illetve azzal járhat az Egyesült Királyság parlamentje, több hónapon keresztül sem fogadja formálisan a szöveget, ezért azt javasolnám, hogy a következőképpen járjunk el, fogadjuk el itt a Libe bizottságban ezt a jelentést, és utána, ha jó hírek érkeznek a tanácsban, akkor plenáris vitára bocsátjuk, mielőtt szavaznánk róla, annak érdekében, hogy a tanács állást foglaljon a lehető mielőbbi formális elfogadásáról a szövegnek. Ha nincs előrelépés a tanácsban, akkor elhalasztjuk a plenáris szavazást, és a decemberi plenárisra kérünk a tanácstól állásfoglalást, esetleges vitával és talán állásfoglalással is zárva ezt a folyamatot. Ezt javasolnám a szakbizottságnak, az összes árnyék jelentéstevő egyetértett egyébként ezzel a stratégiával. Rendben, tudomásul vettük ezt is. Mivel az ajánlás tervezetről van szó, egy elektronikus szavazás elég lesz, mondják nekem, tehát azonnal szavazunk és az ajánlás tervezetről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, még egy szocialista szavazatot hozzá kell adnunk. Papadopoulou képviselő mondja, hogy az asszisztense hozza majd a szavazókártyát, de mellette van, szav- megszavazza a tervezetet. 42 mellette, 11-en ellene, nulla tartózkodás mellett. Ez azt jelenti, hogy elfogadtuk a szöveget, és gratulálunk a asszonynak. A következő napi rendi pont az Alapvető Jogok Helyzet az Európai Unióban című jelentés, jelentéstevünk Monika Flasikova Benyova asszony. Ehelyütt szeretném elmondani, hogy 50 oldalnyi szavazólista tartozik ehhez a napirendhez. Igazi pokoljárás lesz ez. Előre is elnézést kérek azokért a hibákért, amelyeket elkerülhetetlenül el fogunk követni. Flasikova Benyova asszony szeretne felszólalni? Nem? Akkor vágjunk is neki. Jó, hát akkor vágjunk bele. 58-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 61-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 62-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük, ellenőrizzük tehát a 62-es módosítót. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 29-en mellette, 25-en ellene, tehát elfogadtuk. Megvan a szavazókártyája? Még nincs? Rendben. Egy elkompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 63-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 64 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 66-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 67 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 69-es és 72-es azonosak, mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. 68, részenként szavazunk, első rész mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva, harmadik rész mellette. Elnézést, elfogadtuk a második részt. A harmadik okafogyott negyedik részről szavazunk, a negyedik rész, tehát ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, nem világos az eredmény. Erre ellenőrizzük elektronikusan a negyedik részt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29 mellette, 25-en ellene, elfogadtuk tehát. Jó, plusz egy, tehát 30-an mellette, 25 an ellene. Elfogadtuk. Második kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 73-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 76-os mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Azt hiszem, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 76-os módosítóról. Lezárom a szavazást. 29, 26 ellenében, plusz Papadopoulou szavazata, tehát 30, mellette, 26 ellene. 77-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 80-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 81-es szóbeli módosítással mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva, 82-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 83-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 84-es mellette, illetve elnézést, mondja az elnök, részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész ellenőrzzük az első részt. Ugyanaz a többség volt, mint az imént is, de nem baj, ellenőrizzük. Ellenőrizzük tehát az első részt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29-en mellette, 24-en ellene, második rész mellette. Ki van ellene? Tartózkodás elutasítva. Elnézést, mondja az elnök, elfogadtuk mégis. 85-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 86-os mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 87-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 88-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 89-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 90-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 92 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 91-es mellette, ellene, nem világos az eredmény, ellenőrizzük elektronikusan a 91-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28-an mellette, 26-an ellene. Elfogadtuk tehát. 93-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 94-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 95-ös és 96-os azonosak. Mellette ki van? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette. ellene, tartózkodás elfogadva. 103-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 105-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 106-os módosító. Az első mondatra vonatkozóan szavazunk csupán. Ki támogatja? Ki van ellene? Ki tartózkodik elutasítva? Második mondat? Mellette? Nem, oka fogyott. Nem szavazunk róla. 110-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. A 111-es és a 112-es módosítók azonosak, mellette ki van. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 113-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. A 114-est visszavonták. 115-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Száz tizenkilences, száz huszas, száz huszonegyes, ezek azonosak egymással, ezekről szavazunk mellette, ki van. Ellene, tartózkodás elutasítva. 122. Első rész, részenként szavazunk. Első rész mellette ki van. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 123-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 124-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 125-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 126-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 127-est visszavonták, 128-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 129 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 133-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 134-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 135-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 137-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 139-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 140-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 141-es mellette, ellene, nem világos az eredmény, ellenőrizzük a 141-es módosítót. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 23-an ellene szavaztak, tehát elfogadtuk. 143-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 144-es módosító első rész mellette ki van. Ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva. 145-ös, 146-os és 47-es, illetve 145-ös, 146-os azonosak, mellette ki van, ellene. Nem világos az eredmény. Megnyitom az elektronikus szavazást a 145-146-os módosítókról. Lezárom a szavazást. 23-an mellette 33-an ellene szavaztak, így tehát elutasítottuk. De azt hiszem, akkor világos az elektronikus verziót látjuk. Túl gyorsan fáradunk, azt hiszem, de kérem, emeljék a kezüket. 147-es. Mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva. 150-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 151-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 152-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 154-es részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 153-as, első rész, részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harmadik rész, nem, mégsem, mondja az elnök. Százötvenötösre térünk tehát át, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 156-os és 157-es, ezek azonosak egymással. Ki van mellette? ellene, tartózkodás elfogadva. 158-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 159-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 168-as módosító mellette, ellene, Nem látom, hogy miért fogyott, mondja az elnök. okafogyott. Szavaznunk kell róla. Hát ezt mondom én is, tehát 168-as. Mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva. 177-es módosító mellette. Igen, 177-es mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. 178-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 179-es ellenőrzést kértek, jó, ellenőrizzük a 178-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-en mellette, 33 ellene, tehát elutasítottuk. Elnézést, tévedtem. 179-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 180-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 182-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 184-es és 185-ös, ezek azonosok, egymással, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 186-os részenként szavazunk első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 188-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 190-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 191 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 192 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 195-ös Módosító második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük, jó? Ellenőrizzük a 195-ös módosító második részét. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-en mellette, 34-en ellene. Elutasítottuk. Kérem, emeljék a kezüket. 12-es kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 198-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Nem, nem, mégis elutasítottuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 201-202-es, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 211-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 215-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 217-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük ellenőrizzük, mielőtt hibát követnénk el. A 217-es módosítót ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 31-24 ellenében elfogadva. 218 mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. 220-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 221-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 222 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 223 mellette elfogadva. 216, 24, 26 identikus mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 227 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 228 mellette, ellene, és a 230-as, amelyek azonosak, vagy mégsem. Elnézést javítja magát az elnök, 228 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 230 és 31-es azonos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 232 mellette, ellene ellenőrizzük. 232-essel megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30-27 ellenében elfogadva. 2-33 mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 233-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28 mellette, 27 ellene elfogadva. 234-35-ös azonosak mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 236 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 237-es és 238-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 239 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 244 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 245 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. A 245 ös megnyitom a szavazást, 245, lezárom. 23 mellette, 34 ellene, elutasítva. 246 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 247 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 248 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 249 részenkénti szavazás, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük a második részt elektronikusan, 249-et ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 32 mellette, 24 ellene, elfogadva 250-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 251 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 252, A szóbeli módosítót közreadtuk, illetve köz, körbeadtuk első rész módosított formában. Olvassam fel? Megismétli. egészen a services részig, és utána az in some, some member states-re kezdődik a második rész. Első részről szavazunk. Mellettem ellene, tartózkodás elfogadva, a második rész mellette, ellene, ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 32 mellette, 23 ellene, elfogadva, 253 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 254 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 255 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, most pedig 257-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 258 részenkénti szavazás első rész mellette, mellette okafogyottá vált, második rész mellette ez is okafogyottá válik. Okay. I didn't have it uh, like fallen in my list. It's okay. 259 favor. 259 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 260 és 61-es, melyek azonosak mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 262-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 263 és 64-es azonosak mellette,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 265-ösről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 266-67-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 268 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva.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 Akkor ez visszavonva. A 270-es részenkénti szavazás. Első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. A második rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 271 részenként első rész. Ellenőrizzük a második részt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 32 mellette, 26 ellene, elfogadva. 271-es okafogyottá válik. 72. 272, 273, 274 azonosak mellette, Ellene tartózkodás elutasítva. 275. Részenkénti szavazás mellette első rész ellene. Tartózkodás elfogad a második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva a harmadik rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 276 okafogyottá válik. 277 és 78 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva 279-es második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettő nyolcvanas első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 282 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 283 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 284 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 285 és 86-os együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva. 289 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 291-92 együtt, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 93, 94 és 96-os, valamint 97-es. I see. 293 and 94 zusammen. 93-as és 94-es együtt mellette. Against. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 296-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 97 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 98 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 299 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 300-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 295 és 305-ös együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 306-os és a 308-as együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva. 307 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 309 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 310 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 311 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 313 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 314 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 315 mellette, ellene tartózkodás elfogadók 316 mellette, ellene tartózkodás elfogadók 317 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 318 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 319 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 320 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 326 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 325, vagy nem? 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 329 mellette, ellene tartózkodás elutasítottok 331 mellette, ellene tartózkodás elfogadtok 332 mellette, ellene tartózkodás elutasítottok 333 mellette, ellene tartózkodás elfogadtok 334 mellette, ellene tartózkodás elfogadtok 23-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 337 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 338 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 339 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 340 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 341 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 342 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 343 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 344 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 345 első rész mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk. 346. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 347. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 348. 348. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 349. Mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk 350 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 351 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 352 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 354 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 355 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 356 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 357 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 358 első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtok. 359 mellette ellene tartózkodás elfogadtok. 360 mellette ellene tartózkodás elfogadtok. 361 mellette ellene tartózkodás elfogadtok. 362 szóbeli módosítással mellette ki van ellene tartózkodás elfogadtok. 363 mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 364 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 365 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 366 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 367 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 368 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 369 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 370 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 371 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 372 372 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 373 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 374 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 375 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 377 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk 378 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 379 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 380 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 381 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 382 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 24-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 386 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 387 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 388 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 389 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 390 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 391 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 392 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 393 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 395 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 396 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 397 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 398 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 399 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 402, 402 következik, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 403 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk mellette, 404 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 405 mellette, ellene, tartózkodás, 406 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 407 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 408 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 409 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 410 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 411 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 412 és 413 megegyeznek mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 414 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 415 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 416 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 417, két részben első rész, mellette, ellene. Nem világos, úgyhogy akkor szavazunk. 417-es első része következik, a szavazást megnyitom. elfogadtuk 37-18 arányban, hát ez most már aztán világos. Második rész következik, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 4-18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-19 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 420 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 421 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 422 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 423 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 424 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 425 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 426 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 427 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 136-os második része mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 429 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 430 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 431 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 432 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 433 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 434 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 435 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 437 mellette Elnézés, mondja az elnök 436 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 437 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 438 mellette, ellene. Mellette ki van? Ellene, mondja az elnök még egyszer. Tartózkodás. Elutasítottuk. 439. Mellette. Szóbelivel. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 440-est visszavonták, 441. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 442 és 443 megegyeznek. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 444 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 445 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 446 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 447 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 448 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 449 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 450 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 451, három részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk harmadik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 452 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 453. Három részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Második rész mellette. okafogyottá vált így módon, harmadik rész jön mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 454, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 455, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 456 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük? Valaki akarja, hogy ellenőrizzük? Nem. 457. 457 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 4. Ellenőrizzük. 457-est ellenőrizzük a szavazás meg. Négy esről szavazunk, tehát 457-es. 458, mondja az elnök. Ja nem, nem, mégsem. 458, Jó, akkor ezt töröljük ezt az egészet, és tisztázzuk. Tehát 458-ról, vagy 456-ról, vagy 457-ről szavazunk. 457-esről szavazunk most elektronikusan. És a néppárt részéről egyel többen szavaztak. Jó, akkor 457-esről szavazunk elektronikusan. Elektronikusan ellenőrizzük. Most már szavazunk. 457. Elnézést. Nem. Bocsánat. Bocsánat. Bocsánat, én rosszul szavaztam, azt hittem, hogy 458-ról szavazunk, akkor szavazunk újra, tehát 457, 457-esről szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. és elutasítottuk 19.37 arányban, és akkor most a 458-as jön valóban. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 459. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Preambulum bekezdése következnek 26-os kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 4-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 5-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas mellette. Ellene. Elnézést, mondja az elnök, elnézést. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Tizenkettő mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 13 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 14 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 15 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 17 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 18 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 29-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 23 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 26-os mellette, igen, nem halljuk a szóbeli hozzászólást, 26-oshoz van egy szóbeli módosítás, az illegálisan szót, tehát az illegally szót az irregularly szóval szeretném helyettesíteni ebben a módosításban. Rendben van, mondja az elnök, akkor szavazzunk. A 26-osról szavazunk, mellette ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 28-29 megegyeznek. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 30 as kompromisszum mellette Ellene. Ezt ellenőrizzük. 30-ast ellenőrizzük, a 30-as kompromisszumot. Kérem, hogy tegyék fel a kezüket, mondja az elnök. A 30-as kompromisszumról. Elektronikus szavazás. Nem láttam a kezüket, úgyhogy muszáj ellenőrizni, szavazás megnyitom, lezárom. Kérem, hogy tegyék fel a kezüket, de teljesen világos most az eredmény, viszont nem láttam jól. Harminchárom mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 38 és 41 megegyeznek, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 40 és 42 megegyeznek, mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadtuk, 43 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 44 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 45 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 46 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 47 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 48 mellette, ellene tartózkodás elutasítottok 49 és 50-es megegyeznek mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-es részenkénti szavazás első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 52 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 53 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 54 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 55 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 56 mellette, 55 Elutasítottuk. Bocsánat, mondja az elnök, azt mondtam, hogy elfogadtuk, ne haragudjanak. Elutasítottuk. Elnézést kérek, világos volt az eredmény 56. 57-es mellette ki van. Az 56-osról kell először szavaznunk elnézést. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 57 mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Blogban szavazunk a FEM véleményéről, az összes módosításról, blogban szavazunk, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Blogban szavazva elutasítottuk, most pedig a petíciós bizottság módosítóiról kell szavaznunk egyenlőre. Tehát blogban szavazunk. A petíciós bizottság módosítóiról mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. és most pedig akkor a módosított szövegről fogunk szavazni. Elektronikusan a szavazást megnyitom. Lezárom. Lezárom tehát. 32-24 arányban elfogadtuk egy tartózkodással. Köszönöm szépen Flaszikova Benyova asszonynak. Kérem, még egy ilyet azért ne csináljon. Soha többet az életbe. Soha ne jusson ilyesmi az eszébe, mondja viccesen az elnök úr. És akkor még egy utolsó szavazásunk is lesz, egy véleménytervezet levélről. Ez egy levél, amiről szavaznunk kell. Ezt jó magam írtam az Ekon bizottságnak egy javaslatról, ami egy tanácsi rendeletre irányul, az Európai Központi Bank konkrét feladataira vonatkozóan a hitelintézetek felügyeletéről. Tegnap délután a Libe Bizottság napirendjében ez az új 16B pont szerepelt, ami egy, egy levélre vonatkozik, amit a Baoz asszonynak, Bóz asszonynak írtam az Ekon Bizottságban, a már említett címmel, illetve témával. Ezt a levelet minden képviselőnek kiküldtem, és mivel nagyon sürgős ez a téma, hiszen az Ekonban a szavazás november végén lesz, 28-29-én, még ma el kell fogadnunk ezt a levelet, úgyhogy kérem szépen, hogy azonnal szavazzunk. Ezt köszönöm szépen, a szavazást megnyitom, elektronikus szavazás lesz. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, most pedig lezárom. Lezárom tehát, mondja az elnök úr. Igen, lezártam. 42 egy arányban három tartózkodással megszavaztuk. Nagyon köszönöm, köszönöm mindenkinek a türelmet, nagyon keményen dolgoztunk, és akkor átérünk most a következő napi rendi pontra. Köszönöm mindenkinek. Do you have fun? Eh? While we sweat? Dear colleagues, if we are ready to keep going. Kedves kollégák, ha készen állnak arra, hogy folytassuk a munkát, Dear colleagues, Kedves kollégák! Jobb lesz, ha folytatjuk a munkát, mégpedig a 17-es napirendi ponttal a belső biztonsági alap, rendőrségi együttműködés, bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem, valamint válságkezelés tárgyban. Jelentéstevőnk Salvatore Jakolino kolléga. A módosításokat vitatjuk ma meg. A rendelet re vonatkozó javaslattal kapcsolatosan. 58 módosítót nyújtottak be a kollégák, azon a 32 módosítón felül, amelyet már tartalmazott a jelentés tervezet, az azt jelenti, hogy összességében 90 módosító született a bizottsági javaslathoz képest. A lévében fogunk szavazni, orientációs szavazást tartani november 27-én. Hallgassuk meg Jakolino jelentéstevőt, utána a bizottságot, majd a soros elnökséget, és utána természetesen a képviselők is hozzászólhatnak, ha szeretnének. Jakolino úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! A belső biztonsági alap a rendőrségi együttműködés, bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem területét támogatja pénzügyileg, többször is beszéltünk már a jelentésről, összességében 90 módosító van előttünk, számos kérdés már felmerült az eszmecserék folyamán. Az elnök megszakítja. A felszólalót Kérünk mindenkit, legyenek csendben, hogy meghallgathassuk Jakolino urat. Parancsoljon, folytassa, kérem. Engel úr, kérném szépen. Folytatja a felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint mondtam, kirajzolódni látszanak már kompromisszumok, az elkövetkezendő napokban több találkozót is tartunk a kollégákkal, sőt a jövő héten is össze fogunk ülni. A cél a szervezett bűnözés definíciójának pontosabb meghatározása, továbbá egy új cikk betűzése a szövegbe, ami a mutatókat illeti a célkitűzések elérése kapcsán, ugye a források újraelosztását érinte ez, valamint a nemzeti kormányok számára új lehetőségek biztosítását is. Továbbá új kritériumokat határozunk meg a forrás elosztás vonatkozásában, az egyes programokra nézve, és abban is megállapodtunk, hogy az eddigi eljárás nem volt megfelelő. Egy olyan témáról van szó, amely természetesen nagy mértékben kihat más területekre is. És ugye tudjuk, Marinescu kolléganő is egy kapcsolódó jelentést készít. Egy megfelelő százalékos arányban meghatároztuk azon források mértékét, amelyeket a határon elhelyezkedő, külső határon elhelyezkedő országok kapnak, illetve azok a tagállamok, amelyeknek külső tengeri határuk is van, ahol tranzit lehetőségek vannak, de nem csak ezekre a régiókra gondoltunk. Lesz ugye egy orientációs szavazás november végén, az elnök úr már utalt erre. Tehát összességében azt mondhatom, szépen lassan haladunk előre, de ebben a szakaszban is természetesen hasznos még az, hogyha a bizottság, a soros elnökség, illetve a kollégák megnyilatkoznak még, elmondják véleményüket esetlegesen a témában. Most meghallgatjuk a bizottságot. Pájkasszony, szeretne hozzászólni? Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a jelentéstevőnek és a bevezetőt. Először is úgy vélem, hogy a, ugye a jelentéstevő, ha jól értettem, kompromisszumokra is utal, de ezek még nem hozzáférhetőek. Nem kaptuk meg azokat, ezért ezekről nem tudok még egyelőre szólni. De tennék néhány általános megjegyzést a módosítások kapcsán. Egyrészt a Költségvetési Szakbizottság és a Libe Szakbizottság módosítóiról is szólnék. Ha megnézzük ezt az eszközt, természetesen gondolnunk kell az MFF többi javaslatára is a bizottság megfogalmazásában, ami a belügyet érinti. Október 11-én már volt egy eszmecserénk ebben a témában, ezért csak megismételném néhány korábbi megjegyzésemet, amelyek akkor már elhangzottak. Először is, ami az alapvető jogokat illeti, több módosító is ezekre vonatkozik. Az Európai Bizottság természetesen elkötelezett abban, hogy biztosítsa, hogy az EU költségvetés által finanszírozott tevékenységek mind-mind megfeleljenek a nemzetközi szabályoknak és normáknak, ami az alapvető jogokat érinti. Megpróbáltuk biztosítani, hogy a szöveg már most világossá tegye ezt, de ennek a legjobb eszköze talán a preambulum bekezdések eszköze, és fontos a konzisztencia megteremtése az összes többi eh, szabályozással is ebben a vonatkozásban. Ahogyan korábban is elmondtam, szeretném azt is elmondani, hogy a bizottság eredeti javaslatát tovább kell tárgyalni, ezt mi is felismertük, ezért szemináriumot, majd workshopot tartottunk a tagállamok részvételével és az EP részvételével is, hogy meghatározzuk a közös mutatókat, indikátorokat. A soros elnökség már megszövegezte ezeket, és biztosan hamarosan eljutatja ennek a szakbizottságnak is. Harmadsorban a külső dimenzióról is beszélnék. Látom, hogy született egy olyan javaslat, hogy töröljük a külső dimenzióra vonatkozó szövegrészt, ami a rendőrségi eszközre vonatkozik, mi úgy gondoljuk, korlátozott lehetőséget kell teremteni arra, hogy ez az eszköz bevethető legyen a harmadik országokban. Ugyanúgy a külső dimenzióval függ össze az is, hogy vannak olyan módosítók, amelyek azt javasolják, hogy legyen egy koordinációs mechanizmus az Európai Bizottság, a, a külügyi szolgálat és más szereplők között. Ahogyan az október 11-én ülésen elmondtam, mi azt gondoljuk, hogy léteznek már ilyen mechanizmusok, és másodszor fontosnak tartjuk azt, hogy megfelelő koordináció létezzen az összes többi EU pénzügyi e, vagy finanszírozási eszközzel, nem csak a külső területen, hanem a belügyi területen is. Ahogyan az október 11 i ülésen elmondtuk, talán a 25-ös preambulum bekezdést kiegészíthetnénk. Ez a ezen eszköz és más külső fejlesztési eszközök közötti koherenciáról beszél. Talán kiegészíthetnénk ezt abban az értelemben, hogy biztosítsuk a koherenciát azon a téren, hogy a külügyi szolgálat és az Európai Bizottság közösen megragadja a rendelkezésre álló eszközöket. Továbbá vannak olyan módosítók, amelyek a tagállamok és az Europol közötti kapcsolatra vonatkoznak. Természetesen nagyra értekeljük az Europol munkáját és az összes többi belügyi ügynökség munkáját a politika végrehajtásában. Semmilyen ellenvetésünk nincs az Europol működésével kapcsolatosan, mégis úgy véljük, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk a megszövegezés során, és szeretnék emlékeztetni arra is, hogy a jogalkotó számára lehetőség lesz majd a Europol és a bizottság közötti kapcsolat szorosabb meghatározására egy másik szabályzás kapcsán. A 10, illetve a 61-es módosító szerint a PPP konstrukcióra történő utalásokat törölni kellene a szövegből, a módosító mögött talán az a félelem áll, hogy ha megtartjuk ezt a szövegben, akkor talán előmozdítjuk a privatizálást, illetve a privatizálását a közféraban elhelyezkedő szolgáltatásoknak. Egyáltalán nem ez a szándék. A PPP megléte gyakorlatilag az olyan területeken, mint a kiberbiztonság, gyakorlatilag az eszköztárt bővíti, hiszen lehetővé teszi a nagyobb együttműködést a magánszférával, ami fontos eredményekhez vezet. Köszönöm szépen, elnök úr. Most a ciprusi soros elnökség kap szót. Agri, agripopulu, agripopulu. Agripopulu asszony, parancsoljon. Thank you very much, Mr. Uh, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos a kollégám nem tudott ma itt lenni, mert uh, megváltoztatták a repülője menetrendjét. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a soros elnökség is lehetőséget kap itt a szakbizottsági ülésen, az anyag megvitatásánál. A tanácsadhog munka csoportja befejezte az első munkaszakaszt október 15-én, és most a tanács szintjén folytatódik a munka. Tegnap, november 5-én került sor az első ülésre a tanácsban, és számos ügyet sikerült tisztáznunk. Az elnökség célja az, hogy a két anyagot a koreperhez vigye november 15-én. Én a rendőrségi együttműködési anyagra gondolok, illetve a határok és vízumok kérdésére. November 15-én a Korepertől várjuk a mandátumot, illetve folytatjuk a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel. Az Európai Parlament és a Tanács elképzeléseit közelíteni szeretnénk december 19-e előtt, akkor kerül sor az utolsó koreperülésre a soros elnökség alatt. Az elnökség nevében el szeretném mondani, hogy az Európai Parlamenttel és a bizottsággal szorosan szeretnénk együttműködni annak érdekében, hogy mi hamarabb sikerüljön megállapodni ezekben az fontos anyagokban. Az elnökség meg szeretné ragadni az alkalmat, hogy még egyszer köszönetet mondjon önöknek a nagyon gyümölcsöző együttműködésért. Köszönöm szépen! Now we have some room for discussion. Most lehetőség nyílik a vitára. Láttam karokat a levegőben, Szágentini asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Megvárom, amíg fölveszik a fülhallgatójukat. Az anyag uh, hollandul van, éppen ezért szeretnék hollandul hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Rúj Tavares kollégám nincs itt, éppen ezért én szeretnék néhány megjegyzést tenni. Az Európai Bizottság a 61-es módosítóját a PPP-kre vonatkozóan taglalta. Mi maradunk ennél a módosítónál, mivel a PPP-ket a biztonság területén hangsúlyozni szeretnénk. 75 és 79-es módosítók a finanszírozásra vonatkoznak, a különböző biztonsági intézkedések finanszírozására, ahol az alapvető jogok kérdése is felmerül, az európai támogatások például az index és tiszta IT projektekre nem használhatóak fel, hanem olyan projektekre, amelyek nem tartják tiszteletben és nem őrzik az alapvető szabadságjogokat. Jakolino úrtól meg szeretném kérdezni, hogy mit gondol a zöldek 75-ös és 79-es módosítóiról. Köszönöm szépen, más nem kért szót. Akkor Jakolino úr kap ismét szót. Esetleg ön kitérne Szergentini asszony megjegyzéseire? Igen. Hallottuk a bizottság és a tanács képviselőjét, és azt hallottuk, hogy foglalkoznak ezekkel a témákkal, nem zárult le még a folyamat és az árnyékjelentés tevőkkel is egyeztetnünk kell. Tavares úr módosítóit tekintve a 75-öst vesszük először. Ő szeretne hatástanulmányt az alapjogok esetében. A bizottság lehetőségei illetve a jogalkotásnál figyelembe kell vennie a bizottságnak a közösségi jogalkotást. Egy ex ante értékelésre van szükség, de nem készült még intenzív, átfogó értékelés, mint ahogy erre most hallottunk javaslatot Tavares úrtól. Ő más módosítókat is benyújtott, és ezekről intenzív vitát folytattunk, és pozitívan kezeltük őket. A 76-os a harmadik országok támogatására vonatkozik, és én itt azt gondolom, hogy ezek a kompetenciák olyan kompetenciák, amelyeknél a bizottság Nak van feladata. Én hajlandó vagyok a kompromisszumokra, és remélem, hogy sikerül a legjobb megoldást találni, annak érdekében, hogy megtaláljuk a meleg megfelelőbb eszközt a szervezet elleni bűnözés elleni küzdelemben, a legjobb finanszírozásra, illetve hogy megteremtsük annak a feltételeit, hogy teljesen és szolidárisan tudjunk eljárni. Még egyszer el szeretném mondani, hogy mind a mellett, amit már elhangzott, a megelőzés, a szervezetbűnözés elleni küzdelem, olyan témák, amelyekről a bizottság is folyamatosan vitát folytat, éppen ezért nagyon fontos egészen világos eszközöket létrehozni. Több forrásra van szükségünk a nemzeti programokhoz, hiszen láttuk azt, hogy minden egyes hozzájárulás testre szabott kell, hogy legyen, az adott térségre, annak sajátosságait figyelembe véve, illetve a tagországi specialitásokat figyelembe véve. Tehát konkrét intézkedésekben kell, hogy ez megnyilvánuljon. A 75-ösnél vannak fenntartásaim, ezt korábban már elmondtam, de lehetőségünk lesz még további egyeztetésekre, ez más kollégákra is vonatkozik, annak érdekében, hogy a legjobb megoldást megtaláljuk. Ha nincsenek további kérdések, akkor ezzel lezárjuk ezt a pontot. November 27-én orientációs szavazásra kerül majd sor. A következő téma még mindig a belső biztonsági alap a téma, és Marinescu úr a jelentéstevő. Here ő mm, itt van a teremben, akkor át is térünk az ő témájára. Elnézést, hogy nem vettem azonnal észre. A külső határok és a vízum ügy. 187 módosító érkezett és meghallgatjuk először a jelentéstevőt, a bizottságot, tanácsot, illetve a képviselők is tehetnek megjegyzéseket. Mint korábban említettem, itt is orientációs szavazásra kerül majd sor november 27-én a következő LIBE szakbizottsági ülésen. Marinesz úr, köszönöm szépen, elnök úr, Köszönetet szeretnék mondani azoknak a kollégáknak, akik módosítókat nyújtottak be. Azok a módosítók, amelyeket én nyújtottam be, főleg az egységes standardok bevezetésére vonatkozik a határbiztonság érdekében, illetve a biztonsági szint harmonizációja érdekében a tagországokban. A meglévő alapokat erre a célra kell felhasználni. Nem változtatta meg a bizottság javaslatát, ami az alapok allokációját illeti, ezek felosztását, de egy más típusú megközelítést javasoltam. Azt gondolom, hogy az alapokat azután kell szétosztani, miután lezárult a párbeszéd a tagországokkal. Azért, hogy kiderüljön, mely intézkedéseknél milyen, milyen alapokra van szükség. Kollégáink nagyon sok módosító indítványt nyújtottak be az emberi jogokra vonatkozóan, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozóan. Én azt javaslom, hogy ezeket a megjegyzéseket vegyük bele az anyagba, Fontos, hogy ne ismételjük meg magunkat a jelentésben. Köszönöm. Again, we go. Köszönöm szépen. Akkor a bizottsághoz fordulunk, illetve a tanácshoz. Pajkasszony szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentés készítőjének. Már egy korábbi ülésen lehetőségem nyílt arra, hogy szóljak a módosító javaslatokról, amelyeket a jelentéstevő terjesztett be, úgyhogy akkor most nagyon röviden az általános véleményről, illetve hangvételről szeretnék szólni. Elismételném először is, ami az alapjogokat illeti, értem, hogy a jelentéstevő a rendeletben megpróbálja megtalálni azok megfelelő helyét annak érdekében, hogy a jogokat kellően tiszteletbe tartsák. A mutatókkal kapcsolatban, ahogyan elmondtam, a bizottság szövegét eh, átvették az Európai Parlament eh, tagállamokkal együttműködve a külső dimenziót, illetően pedig egyrészt az volt a cél, hogy töröljék a külső dimenzió lehetőségét. Én remélem, hogy a szakbizottság korábbi találkozóinkból már értett, megértette, hogy mennyire fontos a külső dimenzió. Aztán a koordináció kérdésével kapcsolatban a külügyi szolgálatnál megint csak azt mondanám, hogy szerintünk nem helyes, hogy ha a rendeletben kitérünk arra, hogy ennek mely legyen a mechanizmusa, de a preambulum bekezdésekben a belbiztonsági alap rendőrség tekintetében lehet egy megjegyzés, pedig a 25-ös cikk értelmében. Illetve egyes módosítók nem a végrehajtó, hanem a meghatalmazáson alapuló jogi aktusokat részesítik előnyben. Úgy gondolom, hogy ez horizontális kérdés lett a négy rendelet esetében a trilógus során, ez majd biztosan felmerül a bizottság szorosan figyelemmel kíséri az intézmények közötti közös egyetértést, és azt remélem, hogy sikerül majd eredményt elérnünk, amely ezt a közös egyetértést tiszteletben tartja, és nem használja helytelenül, vagy nem él vissza a felhatalmazáson alapuló aktusokat a sürgősségi segítségnyújtás törlését nagyon sajnálatosnak tartjuk, ugyanis a dél-mediterráneumban tapasztalható válság különösen fontossá tette, hogy ebbe az alapba a lehetséges vészhelyzetekre, sürgőségi helyzetekre fordítandó összeg szerepeljen. Ezért szeretnék ragaszkodni ehhez, hogy a sürgőségi segítségnyújtást tartsuk meg a bizottság ellenzi a javasolt törlést az okos határokra való utalás esetében. A tanács arra biztosi, biztatta a bizottságot, hogy ezzel kapcsolatban javaslatot tegyen, és lesznek hivatkozások a rendeletben, amelyek a program finanszírozására vonatkoznak. Persze a tanács és a parlament dönthet majd a tartalomról, a jövőről, illetve arról, hogy legyen okos határrendszer a belépésnél, kilépésnél, illetve egy utazói program, de ez nem helyettesítheti, ti, nem helyettesítheti annak meglétét. Aztán megpróbálják az alap alkalmazási körét módosítani. Szerintünk itt óvatosnak kell lenni. Számos módosító például az önök részéről, illetve az AFED bizottság részéről azt javasolja, hogy a menekültügyet is vegyük be az alapba, de mi úgy gondoljuk, hogy ez lehetséges átfedést okozhat a menekültügyi alappal. Úgyhogy szerintem nem jó ötlet az alkalmazási kört kiterjeszteni. Voltak módosítók, amelyek a Frontex ügynökség szerepére vonatkoznak. Ahogyan az Európol történt, mi nagyra értékeljük az ügynökségek szerepét, és a bizottság, illetve a tagállamok együttműködését a belpolitika végrehajtásában. Számos módosító érkezett a képviselők részéről, ahol a Frontexnek egy olyan szerepet biztosítanak, amelyek túlmutatnak mandátumán és forrásain operatív támogatás például az 55-ös módosítóban, prioritásos listák felállítása a határigazgatásban. Mi nagyra értékeljük a Frontex támogatását, és a tagállamokat arra biztatnánk, hogy a belbiztonsági alap keretében programjaikat úgy dolgozzák ki, hogy az eszközöket, amelyeket a Frontex hozott létre tiszteletbe tartsák, és Ezekből egy listát fogunk összeállítani jövőre, ugyanis lesz egy szakpolitikai párbeszédünk a tagállamokkal programjaikról, és biztosítani fogjuk, hogy a tagállamok szándékát, illetve a tagállamok figyelmét felhívjuk arra, hogy melyek a legjobb gyakorlatok a frontex való együttműködésben. A 12-es preambulum kezdésben szerepel az a javaslat, hogy töröljük a Frontex és az ezen eszköz által finanszírozott lépésekre vonatkozó törlést. Nem értjük, hogy miért kellene ezt törölni, a kiegészítő jellegre való utalást miért kellene törölni, hiszen a Frontex arra összpontosít, amihez a legjobban ért, és a tagállamok finanszírozása pedig kiegészíti azt. Mindannyiunk érdekeit szolgálja, hogy biztosítsuk, hogy a külső határok igazgatása megfelelően zajlik. Köszönöm szépen, elnök úr, ennyi lenne most. Köszönöm a bizottságnak, most pedig akkor a ciprusi elnökségnek adom meg a szót, Agripopulu asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon-nagyon rövid leszek. Csak röviden megismételném, hogy a elé szeretnénk vinni a dossziét november 15-én, amikor remélhetőleg mandátumot kapunk, és megkezdhetjük majd a hivatalos háromoldalú egyeztetést a parlamenttel. Köszönöm. Köszönjük szépen! Most pedig hallgassuk meg a képviselőket, akik hozzá szeretnének szólni. Először is az AFET bizottsági vélemény szerzője, Flótrasszony. Köszönöm szépen! A külügyi szakbizottságnak volt alkalma foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Szeptember 6-án véleményt fogadtunk el, 26-an támogatták, 6-an ellene szavaztak, és 3-an tartózkodtak a szavazás során. Meglepett, amit a bizottság mondott az eszköz menekültügyi aspektusáról, hiszen ez az eszköz, illetve a szöveg nem beszél közvetlenül a határ kérdésről, a határok mentén uralkodó helyzetről, nagyon fontos a személyek, a védelemre szóló személyek, illetve a nemzetközi védelemért folyamodó személyek megfelelő védelme, és a ki nem utasítás szabályának szigorú alkalmazását is fontosnak tartjuk. Ezt hangsúlyoztuk mindenek előtt az AFET szakbizottságban. Ami a politikák koherenciáját illeti az Európai Unióban, az AFET véleménye hangsúlyozza a külügyi szolgálat szerepét annak biztosítására, hogy a határok kezelése nem károsítja az alapjogokat, ahogyan az az uniós szerződés 21-es cikkében is áll. A vélemény hangsúlyozza az emberi jogok fontosságát is, ezt a bizottság képviselője is hangsúlyozta egyébként. Fontos biztosítani, hogy a programok finanszírozása ne sértse azokat a vállalásokat, amelyeket tettünk az emberi jogok védelme területén. Továbbá a tagállamok értékelési kapacitásait is finanszírozni kell, hogy megnézhessük, milyen helyzet az emberi jogokkal az Európai Unió külső határainál. Van egy további fontos tényező is. Lehet, hogy ez szemantikai kérdésnek tűnik, de politikai jelentősége is van. Különbséget tettünk fenyegetés, kockázat és kihívás között. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a különbségtételt, ugyanis ez az eszköz szemantikai értelemben is hozzá kell, hogy igazodjon más rendeletek megfogalmazásához is. Amikor a Frontexről van szó, és itt ugye a kockázat, a kockázat elemzés fogalma felmerült, tehát a Frontexnél így módon meghatározott fogalmakat átvesszük a fenyegetés szó helyett. Ezeket használjuk, amikor találóbb ez a megfogalmazás, sőt, vannak olyan szövegrészek, ahol a kihívás szó használatát javasoljuk. Továbbá az egyedül utazókra vonatkozó eszköz esetében mobilitásról szól a szöveg, ezt furcsának tartottuk, ezt helyettesítettük más szövegekben előforduló megfogalmazásokkal, olyanokkal, amelyeket a tanács már elfogadott. Ilyen például az a megfogalmazás, hogy a szabályos migrációt meg kell szervezni, és irányítani kell. Itt olyan dokumentumokra hivatkoztunk tehát, amelyet az EU már elfogadott. Aztán a vízumügy és a mobilitás közötti kapcsolódási pontok erősítése, annak érdekében, hogy a határoknál a kilépés és belépés könnyebbé váljon, hogy a vízum kódex is javuljon, és a konzuli védelem is megerősödjön annak érdekében, hogy a vízum kódex nagyobb hasznára legyen az emberek mobilitásának. Ez volt az az öt fontos pont, amelyek kiolvashatók az AFET módosítóiból. Köszönjük szépen! Most pedig meghallgatjuk a képviselőket, Keller asszony emelte elsőként a kezét, szeretne hozzászólni? Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevő munkáját. Az elnyék jelentéstevői ülésen már meg tudtuk vitatni a különböző véleményeket, és szeretném hangsúlyozni, hogy mi a zöldek számára legfontosabb. Egyrészt az a fontos számunkra, hogy az alap ne csak a határ biztonságának növelésére irányuljon, hanem hogy az érem másik oldalára is figyelmet fordítsunk, ugyanis a mobilitás előmozdítása is fontos, hiszen azt szeretnénk, ha az emberek átkelnének a határokon. Tehát az efféle mobilitás elősegítését is szolgálnia kell az eszköznek, illetve az alapnak. A legfontosabb számunkra az emberi jogi tényező, úgy gondoljuk, az emberi jogokra fel kell hívni a figyelmet, ahol csak lehetőség kínálkozik arra. Sokszor specifikus javaslataink vannak, specifikus bekezdésekre vonatkozóan, ezért tehát nem lenne értelme ezt csak egy bekezdésben szerepeltetni a szöveg kohéziója miatt. Ami a külső dimenziót illeti, mi ellenezzük ezt hiszen felmerül az a kérdés, hogy ez kívánatos, illetve szükséges a politikai értelemben, de felmerül a jogszerűség kérdése is, hiszen a DG Home a belügyekre hivatott koncentrálni, és aztán itt van a külügyi szolgálat, amely a külügyel hivatott foglalkozni, és a kettőt valahol összemossuk, hogyha a külügyi költségvetésből finanszírozunk belügyi tevékenységeket. Talán a bizottság elmondhatná, hogy megvizsgálta-e a jogi lehetőségeket, opciókat, milyen nehézségek merülnek fel, és hogyan lehet ezeket feloldani. A szavazás során kérem, vegyék figyelembe, hogy ezt igazán akarják-e. Akarjuk-e azt, hogy a belügyre szánt pénzekkel akarunk-e finanszírozni külügyi tevékenységet, olyan tevékenységet, amely nem is biztos, hogy kívánatos. Ami az informatikai rendszereket illeti, úgy gondolom nagyon veszélyes, hogyha az MFF alapba olyan, olyan dolgokat építünk be, amelyekről még nem döntöttünk, ilyen a Smart Borders. A bizottság ez ideig még nem is tett igazán javaslatot, jogalkotó javaslatot a Smart Borders-re. Úgy gondolom egyébként, hogy a Smart Bordersnek nem is itt lenne a helye, és nem ez a megfelelő eljárás. Először a jogalkotói javaslatról kellene vitáznunk, meg kell születni ennek a javaslatnak, utána vitát kell folytatnunk róla, és majd utána beszélünk a pénzről. Úgy gondolom, világos, hogy csak arra fordítunk pénzt, amiről már döntöttünk, és nem rendelünk hozzá forrásokat előre bizonyos dolgokhoz. Egyetértünk azzal, hogy a határokon kockázatok állnak fel, és nem veszélyek, hiszen a migráció nem elsősorban fenyegetés, és az emberek nem fenyegetik a határokat. Tehát kockázatokról beszélhetünk, fenyegetésről kevésbé. Továbbá az alapot arra is kellene használni, hogy az Európai Unión belüli szabad mozgását a polgároknak elősegítsük. Ezt is kidomborítanánk, és jó ötletnek tartjuk ezt. Tudom, hogy a jelentés tevő már szólt erről, és felmerült benne ez a lehetőség, nem tudom, hogy döntöttem már arról, hogy ezt támogatja vagy sem. Köszönjük szépen. Senki más? Yes, would you, of course. Oui, vraiment, très très rapidement. Oui. Simplement pour euh, indiquer moi aussi que comme euh, nagyon-nagyon rövid leszek, csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, amiről Flótra asszony is beszélt. Nem értek egyet azzal, amit az Európai Bizottság eh, a menekült ügyről mondott. Én épp ellenkező véleményen vagyok, sokkal olvashatóbb lenne a szöveg, hogyha a menekült ügy dimenziója is szerepelne a szövegben, és másodszorban pedig a fogalmakra szeretnék kitérni. Itt-ott úgy ahogyan az más jelentéseknél is előfordul, azt láthattuk, hogy az illegális és irreguláris szó összemosódott egymással. Köszönjük szépen! Ha senki más nem szeretne hozzászólni, akkor adjuk meg újra a szót a jelentéstevőnek, Marinaszkó úrnak. Jó. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm kollégáimnak a megjegyzéseket. Remélem, hogy sikerül majd megoldást találnunk arra, hogy kompromisszumos indítvány jöjjön létre. Az árnyék jelentéstevőkkel ezen a héten találkozom. Köszönöm tehát mindenkinek, a bizottságnak is. Tulajdonképpen szinte mindennel egyetértek, amit a bizottság elmondott, és a tanácsot is. A tanácsnak is köszönöm, hogy hajlandó volt a trialógusra, hogy ezt a jelentést véghez vihessük. Köszönöm szépen. Bocsánat, úgy tűnik, hogy valami gond van a mikrofonommal, mondja az elnök úr. Most akkor mégiscsak az a helyzet adódott, hogy hogy némi időt sikerült megtakarítanunk. A következő napi rendi pontunkat 17 óra 15-kor folytatjuk. A jelentéstevő még nem érkezett meg, úgyhogy akkor most egy rövid szünetet tartunk, 5 perces szünetet, és akkor hamarosan találkozunk. So, we thank you because Mrs. McIntyre was the rapporteur in charge. A jelentéstevő, aki az úgynevezett Periklész programmal foglalkozik, épp most érkezett meg, akkor hagyunk neki egy kis időt, hogy összeszedje gondolatait, helyet foglaljon, és folytatjuk. Hadd jelentsen be, hogy ez a 19-es napi rendi pont, az Euró pénzhamisítás elleni védelmi szolgáló csere segítségnyújtási és képzési program, ez az úgynevezett Periklész 2020-as program. Most a módosításokról fogunk vitát folytatni. 23 módosítót terjesztettek be, és a korábbi jelentéstervezethez is beterjesztetek néhányat, így összesen 42 módosítóról szavazunk. Az orientáció szavazás november 27-én lesz. Most akkor McIntyre asszonyt fogjuk meghallgatni, majd a bizottságot, a tanácsot és a képviselőket. McIntyre asszony parancsoljon öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy megvárt megvártak. Még nem sikerült rájönnöm, hogy hogyan lehetnék egyszerre két helyen, biztos van rá valami megoldás, de nekem még nem sikerült. Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, főként a titkárságnak köszönöm a segítséget, van között, önök között olyan, aki nem nagyon ismeri ezt a témát, ez egy olyan program, amely az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgálja, ez egy cserél segítségnyújtás és képzési program, nem egy hatalmas programról van szó, és azt hiszem, hogy általánosságban meg is állapodhatunk vele. Néhány módosítást terjesztettek be, ezek közül néhányat el is fogadtam. Sikerült árnyék jelentéstevőkkel már találkozót tartanom, ahol kompromisszumos indítványokat tudtunk kidolgozni, és igyekeztem figyelembe venni a módosítások nagy részét. A bizottságnak nagyon hálás vagyok az elvégzett munkáért, ugyanis megpróbálták részletesen elmagyarázni, hogy mi a céljuk, és ennek az eredményeként az árnyék együtt egy módosítómat visszavontam, úgyhogy sikerült nagyon sok kompromisszumot kidolgoznunk a jó eredmény érdekében. Tulajdonképpen két vitatott kérdés áll fenn még mindig, és várom az önök véleményét ezekkel kapcsolatban. Az első a meghatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozik. Ez olyan terület, ahol vagy az elnökök értekezlete, vagy a bizottság elnökök értekezlete mondta ki, hogy minden jelentésben felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak kell szerepelnie, és ha nincs benne, akkor azt a jelentést nem fogják a plenárisra engedni. Mivel én egy nagyon együttműködő személy vagyok, vagy javaslatot teszek egy jó dele, meghatalmazáson alapuló jogi aktusra, de az árnyék jelentéstevők, főként pedig Diaz de Mera úr, akit nagyon tisztelek, azt mondja, hogy ne vegyük bele a szövegbe a meghatalmazáson alapuló jogi aktusokat. Úgyhogy szerintem a szakbizottságnak kell erről döntenie, hogy a végleges szövegbe benne legyen -e ez, vagy sem. A másik terület, ahol volt némi egyetnemértés, a társfinanszírozási rátára vonatkozik, ahol én azt javasoltam, illetve egy bizonyos összeget javasoltam, arányt, és ennek az volt az oka, hogy, a, hogy biztosítsuk, hogy a korlátozott forrásokat a lehető legszélesebb körbe tudjuk elosztani, annak érdekében, hogy a lehető legtöbb programot tudjuk tudjunk ebből finanszírozni, miközben mások úgy érzik, hogy magasabb társfinanszírozási rátára van szükség. Tehát társfinanszírozás és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, ezek a vitás kérdések. Egyébként úgy gondolom, hogy széleskörű egyetértés valósult meg, és azt hiszem, hogy a módosítókból nagyon sok kompromisszumot tudunk összeállítani, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy többiek mit tudnak erről mondani. Köszönöm, elnök úr. Elnök, a bizottságot szeretném kérdezni, szeretnének-e hozzászólni ezzel kapcsolatban Európai Bizottság? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a jelenlegi Periklész program végrehajtásáért felelős főigazgatásról jöttem és nagyon örülök, hogy valóban olyan jó együttműködés valósult meg McIntyre asszonynal, és annak is nagyon örülök, hogy ő annyira támogatja ennek a Periklész programnak a folytatását a következő pénzügyi előirányzat tekintetében. A képzési program főként a az ügyészekre vonatkozik, és ez tartalmaz két olyan elemet, ami a bizottság számára nagyon fontos. Az első a társfinanszírozási rátára vonatkozik. Nagyon részletes hatásvizsgálatot végeztünk a rendelettervezettel kapcsolatban, és ennek alapján, ahol workshopokat tartottunk az érintett felekkel együtt, a kedvezményezettekkel a tagállamokból. Tehát olyan csoportokkal találkoztunk, akik a Periklész programnak a kedvezményezettjei, és az euró pénzhamisításával foglalkoznak, és ők nagyon örülnének annak, hogyha társfinanszírozási rátát növelhetnénk, tehát egy általános ráta 80% és ezt bizonyos esetekben 90%-ra lehetne emelni. Az érintett felek, az érdekelt felek tehát ezt javasolták, ezért szeretne a bizottság ehhez az eredeti javaslathoz ragaszkodni a 80 és 90 százalékhoz, ez utóbbi csak kivételes esetekben. Ami pedig a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illeti, tudjuk, hogy ez egy általános megközelítésből származik, a vonatkozó Európai Parlamenti Szakbizottság részéről. Mi jelen pillanatban ezzel kapcsolatban nem javasolnánk semmit, ugyanis úgy gondoljuk, hogy ez nagyon megterhelő lenne a bizottság számára, hogy ezt végrehajtsa. Például az ezzel kapcsolatos eljárás az éves munkaprogramunk esetében valósul meg. Minden évben ezt az eljárást kellene lefolytatnunk, ez két hónapot venne igénybe, és ez nem csupán administratív terhet jelent, hanem jelentős késedelmeket a pályázati felhívások közététele esetében. Úgyhogy szeretném kiemelni, hogy milyen oka vezetett az ezzel kapcsolatos álláspontunkhoz. Tehát mi nem támogatjuk ezt a módosítást ami a meghatalmazáson alapuló jogi vonatkozik. Volt néhány apró pont is, amire szeretnénk felhívni az önök figyelmét. Azt látok például, hogy az egyik árnyék jelentéstevő, ha jól tudom, a 30-as módosítóban azt javasolta, hogy a Periklész programot csak csereprogramra fordítaná, de ezért ne felejtsük el, hogy nagyon fontos nagyon fontos képzési tevékenységet is finanszírozunk ebből, ez túlmutat azért a csereprogramokon. A munkatársak célirányos csereprogramjára szerette volna ezt módosítani a képviselő, de ezzel nem tudunk egyetérteni. A 30-as módosítóra gondoltam itt. Aztán a tájékoztatás a közvéleményre vonatkozóan ezt az Európai Központi Bank végzi, az ő hatáskörébe tartozik. Nagyon fontos összegekről beszélünk egyébként, körülbelül 1 millió euróról, és jó lenne, hogyha ez az általános tájékoztatás, ez az Európai Központi Bank hatáskörében maradna. Azt hiszem, hogy ezek a legfontosabb pontok, és szeretném üdvözölni azokat a szövegeket, amelyek az Olaf szabályaira vonatkoznak. Úgy hiszem, hogy ez a 40-es, 41-es módosítás, ezt a jelentéstevő nyújtotta be, és ezt üdvözöljük, és köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök ciprusi elnökség is szót kaphat, nem tudom, hogy valaki szeretne hozzászólni, hogyha nem, akkor folytassuk, és a képviselők jönnek. Diazémére úr! Nagyon köszönöm, elnök úr! Először is természetesen szeretnék köszönetet mondani McIntyre asszonynak, ugyanis mindig nagyon hatékonyan, eredményesen dolgozik, illetve annyira fogékony volt a módosítóimra, néhányat el is fogadott, illetve igyekezett másokat kiigazítani, és természetesen vitát folytatott velem, és ez a vita pedig egy nagyon helyes, egészséges gyakorlat az Európai Parlamentben két módosító indítványjal kapcsolatban, tehát nem sikerült egyetértenünk. McIntyre asszony, elnök úr, én ezekkel kapcsolatban semmilyen engedményt nem tudok tenni. Először is azért, mert nagyon széles körül a tapasztalatom az euró védelmével kapcsolatban. Nagyon hosszú múltra visszanyúló tapasztalatom van a parlamentben. Egy másik kiegészítő jelentéssel, amelynek magam vagyok a jelentéstevője. 8-7 vagy talán 9 olyan jelentés lesz ezzel együtt, amit én magam adtam be itt a parlamentben a témával kapcsolatban, és mindig arra törekedtem, hogy jobban, alaposabban védjem a valutánkat, a közös valutánkat. Azt hiszem, hogy nagyon jól védjük ezt a valutát, főként azért, mert az OLAF szakmai elkötelezettsége ott van a bizottságé, a Periklész program, illetve a parlament is támogatja azt. És tulajdonképpen ennek minimális a költsége. Körülbelül évente 1 millió euróról beszélünk a költségvetés tekintetében. És 1 millió, évi 1 millió euróval sikerült a hatékonyságot megvalósítani, ami hozzájárult ahhoz, hogy nagyon nehezen támadható a valutánk. A valutánkat nehezebb hamisítani, mint a dollárt például. McIntyre asszony önnek azt szeretném mondani, hogy támogatom a finanszírozási ráta, társfinanszírozási ráta tekintetében 80%-ot adni, az általános esetekben és kivételes esetekre pedig 90%-ot. Ezt, erről nem tudok lemondani, nem azért, mert én fontosnak tartom, hanem azért, mert tényleg ezt az irányvonalat kell követnünk a valuta védelme érdekében. Másodszorban hónapokat töltöttem azzal, és ezt a kollégák is tudják, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról beszéltem. De mivel most egy intézményközi megállapodásról beszélünk, amelyet még nem zártak le, ezt López Aguilar elnök úr is tudja, és mivel egy ilyen egyszerű, könnyű dologról beszélünk, mint az, hogy a hatékonyságot igyekszünk fenntartani, egyetértek az Olaf és a bizottság kritériumával, hogy nem ez a jelentés kell tartalmazza, illetve vonatkozzon a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra. Ugyanis ez arra vonatkozik, hogy jól kezeljük, irányítsuk ezeket a programokat, és nem kell minden program esetében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat hozni. Tehát itt az Olaffal értek egyet, és mivel nagyon bízom bennük, és mivel tudom, hogy hatékonyságot támogatják és erősítik, függetlenül attól egyébként, hogy van, megvan a saját kritériumom, koordinációra van szükség, de most elsősorban a józanészre hallgassunk. Függetlenül tehát képviselőasszony attól, hogy ön milyen véleményt formált, amely teljesen jogos, a, vegyen figyelembe egy többséget, az Európai Néppárt többségét, amely tapasztalattal rendelkezik a Periklész programmal kapcsolatban. Köszönöm szépen, köszönöm, mondja az elnök, és most, hogyha még valaki esetleg képviselő a szakbizottság részéről szeretne hozzászólni a vitához, akkor most McIntyre asszonyhoz fogunk visszatérni, hogy reagálhasson, hogyha, parancs, hogyha gondolja, parancsolja McIntyre asszony a szó. Thank you, Mr. Chairman. Um, and thank you very much both to the Commission and um, to Mr. Diaz. Köszönjük szépen a bizottság megjegyzéseit, illetve Diaz de Mera úr felvetéseit. A bizottságnak azt szeretném mondani, hogy ez a két módosító indítvány, amelyen önök elégedetlenek, azt gondolom, hogy a 30-as módosító volt, és valószínűleg a 27-es volt a másik, amelyre ön utalt. Én úgy érzem, hogy ezeket elutasítanám, és van még egy, amely kapcsán úgy érzem, hogy ezt el kell utasítani nem találom most, de egy korai módosító indítvány volt, és úgy éreztem, hogy ez nem illeszkedik a jelentésbe. A 20-as száma ez a módosító. Egyetértek a bizottsággal, a két módosító kapcsán, és ez tükrözni fogja majd a szavazó listám is. Térjünk vissza a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra. Én egy olyan tanács alapján dolgoztam, amelyet az elnök is megfogalmazott, a bizottság elnöke. Elnök úr, én azt javaslom, hogy szakbizottságként ugye van egy véleményünk, mi szerint a felhatalmazáson alapú jogi aktusok belekerüljenek ebbe, vagy sem. Én nem látom akadályát annak, hogy támogassam Diaz de Mérja úr módosítóját, illetve felvetését, és visszatudom tudom vonni a saját módosítómat, lehet, hogy az elnök úr tájékoztatni tudna bennünket arról, hogy mi hangzott el az elnökök értekezletén. Azt gondolom, hogy nagyon közel járunk a megállapodáshoz, a társfinanszírozási arány az, amiben még nem sikerült megállapodni, és azt gondolom, hogy még a tagországok eh, nehézségekkel küzdenek és megszorításokkal, mm, tőlünk nem várhatják azt, hogy, illetve mi sem várhatjuk magunktól azt, hogy megmentjük őket a társfinanszírozási arány módosításával. A többi kérdésben azt gondolom, hogy széles körül az egyetértés. Köszönöm. Tehát ön javaslatot tett nekem, mi szerint a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat ebbe belevegyük, sokkal békésebben jártunk el, mint más szakbizottságok, akik bele kapcsolódtak a vitába. Én azt javaslom, önnek érdekében, hogy az ön javaslata teljesülhessen, bilaterálisan egyeztessünk erről, hiszen itt nem egy technikai jellegű kérdésről van szó, amit most meg tudunk oldani. Azt javaslom, hogy majd még beszéljünk arról, hogy mi is az, amit javaslunk. És akkor talán tisztázhatjuk írásban is ezt a kérdést. Hogyha nincsen további felvetés. A napirend ezen pontjához. Akkor a bizottságnak adom meg most a szót. Please do. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, thank you, uh, uh, Mrs. McIntyre, Rapporteur. For Köszönöm, elnök úr. Köszönjük a jelentéstevő munkáját. A 27-es, 30-as és a 20-as visszautasítása mellett elmondanám, hogy van még egy módosító, amit problémásnak ítélünk meg. Ez pedig a 7-es számú, ez a 7-es módosító speciális szakértőcsoportokat kivesz a Periklészből. Vannak olyan képzéseink, ahol a Nemzeti Bankok technikai szakértelmét használjuk fel, és ők mutatják meg a rendőrségnek, eh, rendészeti szerveknek például a bankjegyek eh, biztonsági elemeit, csak azért, hogy ők is lássák, hogyan tudják a szervezet bűnöző csoportok hamisítani ezeket a bankjegyeket, és jelenleg nem eh, említi meg őket a szöveg, eh, mint célcsoportot a Periklész esetében, tehát mi azt javasljuk, hogy más szakértői csoportok is kerüljenek eh, ki akkor ebből. I insist, if no further discussion is going to be... Hogyha nincs további vita, akkor a 20-as napi rendi ponthoz érkeztünk el, az utolsó napi rendi ponthoz. Ez a CEPOL, Európai Rendőrakadémia. Be welcome. We are happy to have representing the CEPOL, the European Police annak, hogy itt köszönhetjük dr. Bánfi urát, a CEPOL igazgatóját. Ö, illetve Príbe úr, és itt van velünk, parancsoljon, fáradjon ide hozzánk a pulpitusra. Ő részt vett a koordinátorok ülésén is, és ő a bizottság belügyi főigazgatóságának belbiztonsági igazgatója. A bizottság 2012 végén, 2013 elején javaslatot kell, hogy készítsen az együttdöntési eljárásról, annak érdekében, hogy a CEPOL döntéshozatali folyamat illeszkedjen a Lisszaboni szerződéshez. a CEPOL igazgatóját hívtuk meg ebben a témában, dr. Bánfi Ferencet, illetve Reinhard Prébe urat, aki a biztonsági témával foglalkozik, és arra kérjük őket, hogy tájékoztassák a szakbizottságot, illetve a képviselőket a CEPOL tevékenységéről, illetve a várható CEPOL javaslatról. Először dr. Bánfi Ferenc úr előadását fogjuk meghallgatni, és utána néhány percben Reinhard Príbe urat is, illetve a képviselők is feltetnek kérdéseket. Parancsoljon Bánfi úr, 10 perc van, vagy akár 15 is. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, Libeszakbizottsági tagok, tisztelt hölgyek és urak! Nagyon örülök annak, hogy lehetőségem nyílik a az Európai Rendőr Akadémia igazgatójaként eh, röviden beszélném a SZEPOL eredményeiről az Európai Rendőri Együttműködés területén, illetve a képzés területén. Szeretném először is elmondani, milyen változásokon ment keresztül a SZEPOL az elmúlt néhány évben. Elsősorban az Európai Parlamentnek köszönhető az, hogy a SZEPOL elmondhatja magáról, hogy jogszerűen, szabályosan és megbízhatóan működik én máron. 2010 óta teljesen felszámoltuk az administratív hiányosságainkat, különböző egymást követő pozitív auditálások is erről tanúskodnak és kimutatták, hogy a belső ellenőrzése vonatkozó szabályrendszerünk hatékonyan és jól működik, elvégeztük a házi feladatunkat ezen a téren. A legnagyobb változás, változások jelenleg is folyamatban vannak, ami a rendőri képzést illeti, illetve annak átalakítását. Először is az irányítást, az igazgatást átalakítottuk, felszámoltuk azokat a bizottságokat, amelyek évente három-négy alkalommal ültek össze, racionalizáltuk a SZAPOL munkacsoportjainak működését, és az igazgató tanács immáron nem hatszor ül össze évente, hanem kétszer. Ezáltal 518 1500 euróról 169 ezer euróra csökkent 2012-ben az irányítási költség a szapolnak. Nagyon nagy előrelépést tettünk, mind minőségi, mind mennyiségi tekintetben, ami a működésünket illeti. 93%-os a képzésben résztvevők elégedettségi mutatója. A rendőrtiszteknek szolgáltatott képzési lehetőségek sokkal költséghatékonyabbak, mint valaha. 2300-ról 4300-ra nőtt a képzésben résztvevők száma 2011-ben, és az idén meg fogja közelíteni az 5000 résztvevőt. Az egyik legfőbb szolgáltatásunk, vagy termékünk úgymond, az Európai Rendőri Csereprogram, amelyben 2009-ben 50-en vettek részt, 2011-ben már 299-en vettek részt, és még korábban 15 különböző témakörtől állt fel, immáron 24 témakörtől áll fel az idén. Egyelőre, illetve immáron teljes mértékben a SEPOL finanszírozza ezt a csereprogramot, még 2010-ben a bizottság támogatta. Pénzügyileg és a résztvevő 98,4%-a nagyon jónak vagy jónak tartja a programot. Emellett új tanulási módszereket is használunk. 2012-ben a virtuális hallgatók száma, azok száma tehát, akik internet alapú tevékenységekben vagy képzésekben vettek részt, meghaladta azok számát, akik hagyományos hallgatóként vették igénybe a SZEPOL szolgáltatásait, és a SZEPOL elektronikus hálózatának felhasználóinak száma 2000-ről 12.000-re növekedett 2012-re. Mindezt egy stabil és korlátozott operatív költségvetéssel értük el. 2012-ben 8 ezer euró volt ez a költségvetés. 38 alkalmazottunk van, emellett 5 nemzeti szakértő is részt vesz a képzésünk megszervezésében, és együttműködünk teljes mértékben a nemzeti képzési intézményekkel is. Imáron teljes mértékben integráltuk az EU intézményi, intézményi felépítésébe a képzéseinket, nagyon jól együttműködünk a bizottság és a tanácsi kollégákkal és Emellett sokat foglalkozunk tevékenységeink során a súlyos bűnözéssel és a szervezett bűnözéssel, támogatva ezáltal bizonyos EU politikákat, ilyen például az emberkereskedelem ellen irányuló európai stratégia. Nagyon sokrétű a portfóliónk, és um, együtt működünk a civil társadalmi szereplőkkel és számos más egyéb EU ügynökséggel is. A statisztikákból ugyan nem olvasható ki, de nagyon fontos az is, hogy a CEPOL um, részt vesz a gyakorlatok harmonizálásában, és hozzájárul egy olyan európai rendőri kultúra létrejöttéhez um, a különböző rendőri intézmények között, amelyek korábban nem tartottak fenn kapcsolatot egymással. Ami az ügynökség feladatainak természetét illeti, a rendőri képzés egyre autonómabbá és önállóbbá vált, mint a rendőri professzionalizálódás eszköze. A rendőri képzésre foglalkozó intézmények az 1960-as évek óta folyamatos fejlődésen mentek keresztül. Ez azt jelenti, hogy a rendőri képzés kevesebb, mint 50 éves. Ugyanakkor azonban a gyakorlat által ö, történő tanulás domináns maradt, és csak nem régiben ö, történt egy különbségtétel a különböző képzési formák között, tehát a police training és a police education között. Ezeket gyakran szinonímaként használják ezeket a kifejezéseket, de nagy a különbség közöttük. A training szót arra alkalmazhatjuk, amikor konkrét technikai készségek képüléséről van szó, és gyakorlati feladatok elvégzésére irányul a képzés. Az education szó akkor használható, amikor inkább elméleti síkú a képzés, és inkább a kritikai gondolkodásra és a probléma megoldásra irányul. Én inkább a második vetületéről fogok beszélni a képzésnek. Egy globális társadalomban nagyon fontos, hogy a rendőri tevékenység és képzés figyelembe vegye a változó társadalmi, gazdasági és politikai körülményeket. A nyitott párbeszéd a társadalommal ezért nagyon fontos. Fontos az emberi jogokra épülő professzionális kultúra, és anna, az arra való képesség, hogy párbeszédet folytassunk nap mint nap. Ezért nagymértékben eltér a rendőri képzés például a katonai képzéstől, hiszen a fegyveres erők feladata továbbra is az állambiztonságának garantálása, valamint a nemzet védelme, és ezért a rendőri képzésről elmondhatjuk, hogy sokkal tágabb területet ölel fel. Úgy gondolom, hogy természetesen nem mondhatjuk azt, hogy az education, tehát ez az elméleti átfogó megközelítés fontosabb, mint az összes többi vetülete a képzésnek. A legfontosabb az, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt. Ugyanakkor azonban azt gondolom, hogy a gazdasági nehézségekre való tekintettel minden egyes euró számít, és ezért fontos, hogy növeljük a hatékonyságot. Azonban azt is látnunk kell, hogy a rövid távú megtakarítások nem szükségszerűen növelik a hosszú távú megtérülést, illetve hatékonyságot. A rendőrséget is érinti Európa szerte természetesen a megszorítási hullám, és a képzés is megsínyli ezt. Jelen pillanatban vannak olyan intézmények, amelyek nem tudnak képzést biztosítani. Ez azt jelenti, hogy sem új rendőrtiszteket nem képeznek, sem a már aktív rendőrtisztként tevékenykedők nem részesülhetnek tovább képzésnek. EU-s szinten egy, egyre nő a rendőrök eszköztára, ugyanakkor azonban nem használják ki azokat teljes mértékben, mármint az eszközöket. Konkrét kockázata áll fenn annak, hogy a rendőrtisztek egyre kevésbé férnek hozzá a képzéshez és továbbképzéshez egy olyan időszakban, amikor egyre nagyobb szükség van a rendőri együttműködésre és a rendőrségi integrációra, hogy le tudjuk küzdeni a határokon átnyúló büntényeket Európában. Elsősorban azonban a legnagyobb kockázat, amelyen szembesülünk az, hogy csökken a rendőrségi szolgáltatások minősége. A CEPAL egy elkötelezett EU ügynökség, amely mindenképpen elő szeretné mozdítani a rendőri együttműködést a képzések révén. Míg a képzés természetesen egyedül nem tudja megoldani a problémákat, kulcsfontosságú. Az európai rendőri képzésnek beruházásokra, befektetésre van szüksége, és ebben a tekintetben a szervezésbeli kérdések másodlagosak mindaddig, amíg a az autonómia és a gazdasági megvalósíthatóság biztosított. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy remélem, hogy az elkövetkezendő hónapokban meg tudjuk majd vitatni azt, hogy az Európai Unió hogyan tud jobb rendőri szolgáltatásokat biztosítani a képzések révén. A bizottsági közlemény az európai képzési tervről remélhetőleg lehetőséget biztosít ennek megvitatására, nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és természetesen érdeklődéssel várom az esetleges kérdéseket. Köszönjük szépen Bánfi úrnak az előadását, és azt javaslom, hallgassuk most meg Pribe urat. Utána pedig a képviselők szólhatnak hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr! A belés igazságügy területén számos ügynökség tevékenykedik, és a CEPOL valóban fontos, kicsi, de fontos tagja az ügynökségi családnak. Ők segítik az operatív munkában a politikáinkat. Úgy érezzük, hogy a CEFOL és hálózata központi szerepet játszott a szakképzésekben a rendészeti szervek számára egész Európában. Volt egy időszak, amikor hiányosságok voltak, és azóta az ügynökség nagyon jól teljesít. 2010-es menedzsment nagyon sok erőfeszítést tett, tett annak érdekében, hogy a még függő kérdésekre választ találjon, és szeretnék gratulálni dr. Bánfi Ferenc igazgató úrnak az elmúlt év eredményeihez. Ahogy a bizottság elmondta, a hát, CEPOL célja a Stockholmi program céljának elérése volt, ezek megerősítése, illetve a rend, az Európai Rendészeti képzés kiépítése annak érdekében, hogy ahol szükség volt erre, európai dimenziót kapjon a folyamán. A rendőrségi együttműködés, a tapasztalattere programok és számos más tevékenység modellt jelentettek a rendőrségi képzéshez európai szinten párfiú különbséget tett az oktatás és a képzés között. Azt gondolom, hogy egy jó képzési program hozzájárulhat ahhoz, hogy oktassa a rendőröket az európai rendőrségi kultúrával kapcsolatban. Én értettem ezt a különbségtételt. Mindez inspirált bennünket arra, hogy kialakítsuk az európai képzési programot, és ebben jelentős szerepet kapott a rendőrségi képzés európai szinten. Itt határokon átnyúló ügyekkel foglalkozunk, új kihívásokkal, mint például a kiberbűnözés, és az a feladatunk, hogy támogassuk az Európai Unió rendőrségi misszióit a válságterületeken az egész világon. Mindez nagyon pozitív, és hálásak vagyunk azért a munkáért, amit a CEPOL végzett, az igazgató, illetve a munkatársak munkájáért. Meg szeretném ragadni ezt az alkalmat, és szeretném Önöket tájékoztatni néhány témáról, arról, hogy mivel foglalkozunk az új jogalap kapcsán az Európol és a CEPOL számára a bizottságban, Jelenleg még a gondolkodás szakaszában vagyunk, semmiről nem született konkrét döntés, de egy új jogalapot szeretnénk kialakítani ezen ügynökségek számára, mégpedig még ez évben. és szétre szeretnénk hozni az európai kommunikációs szkímet. Több időre lesz majd szükség a javaslat finalizálásához, és jelenleg a gondolkodás szakaszában vagyunk, mint említettem. Az, hogy a CEPOL és az Európol egybe olvasztása okos gondolata, erről még nincs döntés, az elfogadott közös megközelítés, amely az intézmények, a tanács, a parlament és a bizottság döntésével született meg, az ügynökségi kormányzásról mond, Ebből kiderül az, hogy mely ügynökségeket eh, volna okos dolog összevonni más ügynökségekkel az administratív költségcsökkentés érdekében. Ennek a gondolkodási folyamatnak az eredménye még eh, várat magára, de szeretném önöket tájékoztatni a következőkről. A gondolkodási folyamat nem jelenti azt, hogy, hogy kevesebb jelentőséget tulajdonítunk az európai rendőrképzésnek, ennek pont az ellenkezője igaz. Egy ilyen összeolvasztás, amennyiben ez bekövetkezik, kizárólag megfelelő körülmények között valósulhat meg, annak érdekében, hogy a rendészeti képzés nem nevesszen el egy nagyobb ügynökségben. És ez azt is jelenti, hogy bizonyos speciális kormányzási kérdésekről az Európolon belül még egyeztetnünk kell, és biztosítanunk kell azt, hogy a képzési kérdést egy nagyon fontos és továbbra is külön álló feladatnak tekintjük a prioritásaink között. Ennyit szerettem volna elmondani tájékoztatásul erről a gondolkodási folyamatról, és a közös megközelítés, amit mind említettem, három intézmény közösen fogadtak el, szintén meghatározza ezt a folyamatot. Mindannyian fontos, hogy administratív költségcsökkentést hajtsunk végre, a kisebb ügynökségek esetében. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Prébe úr, most pedig akkor a vita következik. Diaz Demére úr az első parancsoljon. Nagyon köszönöm, elnök úr. Először is szerettem volna gratulálni Bámfi úrnak munkájához, illetve elkötelezettségéhez. Ez nem olyan megjegyzés, amely csupán udvariassági, hanem valóban szeretném elismerni azt az objektív valóságot. Elnézést, Diazé Meira úr, most még Bánfi úr keresi a tolmácsolást, úgy tűnik, hogy megtalálta, nagyszerű, akkor folytathatja. Tehát Bánfi úr, csak csupa jót mondtam önről az előbbiekben, a munkájáról, és nem udvariasságból beszéltem, jó lehet a udvariassági okokból is, de csak az igazságra szerettem volna világítani. Ön ennek csak egy részét hallotta. Azt hiszem, hogy néhány megjegyzést azért kell tennünk és a parlament nem ugyanazt a nyelvezetet fogja használni, mint Príbe úr, hanem egy nagyon világos és egyszerű, szükséges módozatot fogok használni, szeretjük nevezi, nevén nevezni a dolgokat. És nyugtalanítónak találom a CEPO jövője szempontjából, azt, amit ön gondolkodási folyamatnak, reflexiós folyamatnak nevezett. Nos, ehhez én is szeretnék hozzájárulni, és úgy gondolom, hogy ma úgy gondolom, hogy a CEPOL szempontjából egy fatális egy fatális helyzetet kell megelőznünk, egy olyan lehetőséget, amelyet mi elutasítunk, elutasítjuk annak lehetőségét, hogy a CEPOL-t beolvasszák az Europolba. És főként, amikor ezt egy a biztonság szóval, biztonság helyett a megtakarítás szóval próbálják indokolni a CEPOL-t nem lehet az Europolba integrálni, nem lehet a biztonságot a megtakarítás oltárán feláldozni. Ha ezt lehetőségként említik meg, akkor az Európolnál nem csupán a szükséges eszközök lesznek meg az online képzéshez, a jelenléti alapú képzés, illetve virtuális képzés, marad a cepolnál, hanem költségvetésre is szükség lesz. Hát hol akarunk mi itt megtakarítani? Nem tudunk csodát tenni ebben az esetben. Úgy gondolom, Príbe úr, hogy valószínűleg 7 évvel azután, hogy a Danács új döntött, hogy kimondhassuk, és én ezt parlamenti képviselőként mondom, hogy a képzés, a biztonsági témájú képzésre nagyon nagy szükség van. De azt is szeretném megerősíteni, hogy ez a képzés eltér attól, amit Bánfi igazgató úr említett. Nagyon sok tagállamban ugyanis nem sopán jól végzik a képzést, hanem kiváló képzést kapnak a rendőrök. Most akkor én miről is beszélek? Arról, hogy valószínűleg elég bátornak kell lennünk ahhoz, hogy a cepol temetésére elmenjünk oly módon, hogy ezt a képzési kapacitást, amivel az Európol rendelkezik, változni fog az új rendelet értelmében, hogy hozzátegyük, hogy a virtuális oktatás, amit a, amik a demokratikus rendőrségeknél teljesen világosak és meghatározottak, közös módszereket, gyakorlatokat kell alkalmi szemináriumok keretében például a bel belügyi főigazgatóság támogatásával megvalósítani. És így módon pedig nem lehet fájtlat borítani egy olyan valóságra, ami nagyon aggasztó. Elnök úr, két elképzelésem lenne az egyik, hogy a CEPOL hasznos. és alapjaiban az elmúlt években nagyon hasznos volt 2010 óta, hatékony volt 2010 óta, ezt a számok is kimondják. A megtakarítások, a résztvevők is ezt mondják. De a bizottság ezt nem gondolja, nem osztja ezt a véleményt, és a bizottság értelmezésem szerint megtakarítási szempontokból megpróbál egy képzési ügynökségtől megszabadulni, és azt az Europolba beépíteni, anélkül, hogy az Europol ehhez plusz költségvetést kapna. Én ezt nagyon bírálom és elutasítom. Elnök úr, ennek az alternatívája pedig az lehet, hogy vitalizáljuk a nemzeti képzési folyamatokat, a szülővárosomban például kitűnő a képzés, a rendőrök képzése. Bánfi úr és Príbe úrnak is mondom, hogy a legjobb képzési folyamatokat a nemzeti iskolákban nem csupán az alapképzés kereteiben valósítják meg, hanem a továbbképzésben, a belső továbbképzésben ezért azt gondolom, hogy a szarvánál kell a bikát megragadni, és azt remélem, hogy, nem, hogy ez nem gondolkodási folyamat, mert önök ezt már kigondolták, borzasztó bonyolult kérdésről van szó, és miért? Hát azért, mert a stokholmi programban megállapítottaktól függően, illetve a cselekvési tervtől függően a tanács döntéseinek ki kiigazítását várjuk a Lisszaboni szerződés értelmében bizonyos ügynökségeknél. Ebben az esetben ez az Europol legyen. Én vitázni hajlandó vagyok, de nem hiszem, hogy az Europolnak kell a képzés, a rendőrképzés hatáskörét átadni. Úgyhogy ennyi lenne, köszönöm elnök úr. Köszönöm, Diaz de Mera úr. Göncasszony, most ön következik, parancsoljon. Very much. Köszönöm szépen. Az elmúlt években nagyon örültem annak, hogy a 2010-es nagyon nehéz mentesítés után a 2008-as nem jó menedzsment miatt az ügynökség nagyon stabil menedzsmentet alakított ki, és nagyon örültem annak, hogy Príbe úr Bánfi úrnak gratulált a munkájához. A gondolkodási folyamat, amelyet ön említett, én ezt nem, erről nem régiben hallottam, és meglepett ez a folyamat. Az esettanulmány, amely eh, nem régiben áprilisban készült el, ezt szintén megnéztem, nem volt rá túl sok időm, csak eh, az összegzést olvastam el erről, illetve a különböző opciókról, és ebből világosan kiderül az, hogy ezek a típusú egybeolvasztások nem költséghatékonyak, hiszen a képzés hatékonyságát assák, ássák alá, amelyet a CEPOL tavaly végzett, tehát nem megtakarítást eredményezne egy ilyen típusú egybeolvasztás, hanem alacsonyabb hatékonysági szinten tulajdonképpen pénzpazarlásról volna szó. Hát meglepett az, hogy önök egy új tanulmányt rendeltek meg, amelynek vajon más következtetései lettek, új következtetései. Hát milyennek a gondolkodási folyamatnak a célja, a tanulmány elkészülte után néhány hónappal, hiszen a tanulmány nem ugyanazt mondja, amit ön megemlített okként a gondolkozási folyamathoz. Amennyire tudom, a tagországok sem támogatják ezt a, az egybeolvasztást. Ha jól tudom, a tagországok is támogatták a CEPOL fejlődését, illetve a parlament is összhangban állt ezzel a típusú támogatással. Hát én szeretnék egy olyan érvelést hallani, amely túlmutat egy ilyen rövidlátó körű felfogáson, miszerint pénzt takarítanánk meg az elkövetkezendő hónapokban. De én úgy érzem, hogy inkább veszítenénk ezzel az egybeolvasztással amikor ön megemlítette, hogy itt csak egy gondolkozási folyamatról van szó, akkor ennek kapcsán én remélem, hogy meg tudják változtatni majd még a véleményüket, illetve változtatnak ezen a terven, hiszen ez elég veszélyes, és nem gondolom, hogy ezt a szakbizottságunk támogatni fogja. Köszönöm, Mátyő asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék Bánfi úrnak az erőfeszítéseiért, amelyeket eh, azóta tett, hogy a CEPOL igazgatójával nevezték ki nagyon sokat annak érdekében, hogy rázza ezt az ügynökséget, hiszen hogy olyan ügynökségről van szó, amely mind, eh, a, mind pénzügyi szempontból, mind pedig hírnevét tekintve romokban hevert, hiszen a hírnév is nagyon fontos a polgárok számára, eh, ami pedig a, a képzést illeti, az előző e, igazgató minden területen elhatárolta magát. Bánfi én önnek gratulálni szeretnék, hiszen nagyon hatékonyak voltak minden szinten, egy nagyon rövid idő alatt tették helyre ezeket a kérdéseket, hiszen a 2010-es mentesítés volt ugye ez a nehéz mentesítés, most pedig 2012 végén járunk, és egy olyan ügynökségről van szó, amely tökéletesen eh, elismeri kompetenciáit, jól kezeli a személy, személyzetet, Pribe eh, úrtól is eh, hallottunk néhány információt, de úgy tűnik, hogy önök minket semmibe vesznek a bizottságnál, úgy döntöttek, hogy egybe olvasztják az ügynökséget, ezt nem tudják nekünk hogyan beadni, úgymond. Hát eh, itt el szeretnének lavírozni mellettünk. Én egyáltalán nem értek egyet a bizottság javaslatával, számos ok miatt. Most ez az ügynökség rendben van, hatékony, ha megnézzük a számokat, akkor eh, öt, több mint 2300 részvétel, részvevőről 5000 emelkedett a számuk, illetve 12 ezeren vettek részt bizonyos kérdésekben. Felmerült tehát a kérdés, hogy miért van ennyi igény a tagországok részéről ez iránt a képzés iránt, és a parlamenti képviselők azt szeretnék, hogy egy olyan ügynökség, amely már most is hatékony, még képesebb legyen, és ha megnézzük a költségvetést, akkor egy nagyon hatékony költségvetési kezelés valósult meg. Kevés forrással kellett, hogy dolgozzanak, Nagyon sok munkacsoport dolgozott, illetve számos találkozó valósult meg. Bánfiúr mindent megtett a hatékonyság érdekében, tehát nagyon-nagyon költséghatékonyá is vált ez az ügynökség, tehát nincsen probléma a székely kérdésével. A britek az optautot fogják valószínűleg választani, ez mindenki megelégedésére szolgál. Hágában ezt majd be tudják fogadni. Tehát eh, nincsenek olyan témák, amelyekben ne lenne egyetértés, éppen ezért nem értjük azt, hogy a bizottság hirtelen miért változtatja meg a véleményét. Nemrégiben még támogatta a CEPOLT, a tagországok is támogatják a CEPOLT, hiszen nagyon hatékony, nagyon kompetens ügynökség, az Európai Parlament is azt akarja, hogy maradjon meg a CEPOL, a biztos is emellett állt ki. mástrom asszony úgy döntött, hogy igazából cserben hagyja a rendőrségi képzést. Szeretném, ha ő erre magyarázatot adna. Köszönöm, Matyi asszony, Morvai asszony, parancsoljon. Magyar nyelven szeretnék beszélni. E, és magyar nyelven köszönteni dr. Bánfi Ferenc urat, az Európai Rendőrakadémia e, igazgatóját. Büszke vagyok arra, és örülök annak, hogy magyar szakember vezeti ezt a e, fontos intézményt annak is nagyon örülök, hogy Magyarországon van maga az intézmény, Budapesten, sőt tudomásom szerint a Böszörményi úton, abban az utcában, ahol a gyerekkoromat töltöttem, de valószínűleg az európai nyilvánosság nem az én nosztalgiámra és emlékeimre kíváncsi, viszont nagyon kíváncsi ennek az akadémiának a működésére annak biztos hogy nagyon örülnek akik bennünket most a technika segtségével hallanak ugyanis bármilyen elkesertő is hogy ilyen üres terem előtt kell beszélni talán biztató igazgató úr számára hogy az interneten keresztül nagyon sok európai állampolgár eh, követi most is meg utólag is a mi beszélgetésünket és közülük nagyon sokan például magyarországon rendkvüli módon elkeseredettek a bűnözés miatt és nincsenek megelégedve a bűnmegelőzés és a bűnfeldertés együttműködés eredményességével és nagyon fontosnak tartják azt hogy jól képzett elszánt és megfelelően működő rendőrségük legyen aki megvédi őket a bűnözéstől. szeretnénk tehát egy kicsit jobban belelátni amellett hogy gratulálunk ahhoz hogy negyedére csökkentették a költségvetésüket ami nem kis dolog és ennek nyilvánvalóan örülnek európa polgárai de szeretném büntetőjogászként is egy kicsit szakmailag is megnézni önnel együtt hogy tulajdonképpen hogy telnek a hétköznapok ezen az akadémián és hogyha megengedi mivel az idő az ön előadására túl kevés volt ahhoz, hogy ezekbe a részletekbe belemenjen, hogyha egy picit ezt pótolnánk, és nézzük meg egy pár területet, hogy hogy is folyik a képzés. Említette igazgató úr, hogy például a nőkereskedelem és emberkereskedelem kérdésköre kiemelt téma a rendőri képzésben ugyanakkor tudjuk azt hogy például ugye az akadémia székhelyét jelentő magyarország számára ez egy nagyon szomorú e, terület hiszen mondjuk e, amszterdam vöröslámpás negyedében külön nyíregyházi utca van igen nagy számban vannak e, magyar nők és kelet európai nők nőkereskedelem áldozataként nyugat európában mit tesz konkrétan ez ellen a rendőrakadémia miféle képzés működik kik tartják ezeket a képzéseket mi a tananyag hogyan váltható apró pénzre az a tudás amit itt szereznek a rendőrök, hogyan harcolnak a nőkereskedelem ellen a megszerzett tudással. Ha már nőkről beszélünk, akkor meg kell említeni a családon belüli erőszak, párkapcsolati erőszak, nők elleni erőszak kérdését. Ez is egy olyan terület, ahol nagyon komoly rendőri szakismeretre van szükség, és ez szintén egy kiemelt terület az Európai Unió és az Európai Parlament számára. Hogyan folyik a képzés ezen a területen? Láthatnánk-e, hallhatnánk-e valamiféle konkrétumokat? És inkább a, a szerencsétlenebb helyzetben lévő új tagállamok fájdalma a vagyon elleni bűncselekményeknek az a fajta elszaporodottsága ami különösen a vidéki területeken de egyre többet hallunk ilyet dél európából is most már gyakorlatilag a mezőgazdasági termelésnek főleg a kisgazdáknak akadályát jelenti a gazdálkodásnak a terménylopások mezőgazdasági felszerelések lopása jószág lopás egy olyan probléma ami magyarországon is és most már európa számos kiszolgáltatottabb helyén meghatározó jelentőségű a vidéki emberek számára nem beszélve a betörésekről és egyéb olyan vagyonelleni bűncselekményekről amelyek az európai normákkal teljesen összeegyeztethetetlen módon az emberek mindennapjait cselekvését napirendjét meghatározzák hiszen gyakorlatilag magyarország számos megyéjében otthon kell maradniuk a házukat őrizni hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak. és egy következő területet hagy mondjak az a gyülekezési jog illetőleg a E, rendőri e, visszaélések, túlkapások, brutalitások kérdésköre. Tudjuk azt, hogy e, ma már számos télettel is bizonyított módon 2006 őszén Magyarországon a békés gyülekezőkkel szemben rendkívül komoly brutalitást tanúsított történetesen a magyar rendőrség, az Európai Unió egyik államának rendőrsége. Egy ilyen esetben a képzésben levonják -e ennek valamiféle konzekvenciáját? Megtörtént-e például ennek az esetnek a feldolgozása? Említették azt, hogy kutatások is folynak, tehát ez egy tudományos műhely is. Megtörtént-e ennek az Európai Unió történetében eh, hát azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg páratlan, legalábbis reméljük, hogy, hogy páratlan rendőri brutalitás sorozatnak a feldolgozása, a felelősség kérdésével foglalkoztak-e, illetőleg mit tesznek azért a képzés és a kutatás szintjén, hogy ilyen soha többé Európában ne fordulhasson elő sok kérdést tettem fel, elnézést, de ezáltal színesebb és követhetőbbé lehet tenni talán az érdeklődők számára, hogy hogy is zajlik az élet ebben a fontos intézményben, amit igazgató úr képvisel. Köszönöm szépen. Thank you, and Mrs. McIntyre, your final turn. No, I understand some... McIntyre asszony, az utolsó felszólalónk. és utána még egy felszólalónk van, elnézést, de most megint a jelasszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Bánfi úrnak és Prébe úrnak és amiért eljöttek ma hozzánk és felszólaltak itt előttünk. Nagyon érdekes volt, amit mondtak. Képviselőként én arra koncentrálnék, hogy milyen célkitűzései vannak az ügynökségnek, és mit ért el, és nem annyira arra összpontosítanék, hogy milyen is a szervezeti felépítése. A dokumentumban, amit megkaptunk, azt olvasom, hogy a CEPOL nem egy képzési intézmény, hanem egy hálózat, akkor egy kicsit megtorpanok, és hát az Egyesült Királyságban az embert ezért megbüntetnék, hogyha egy rendőrségi akadémia, rendőrakadémia nem végezne képzést. Ez valahol egy ellentmondás számomra. A CEPOL egy posztgraduális masterképzést dolgoz ki a rendőri együttműködés területén. Ez, ez is egy kicsit meglepett. Sokkal jobban örülnék annak, hogyha nem annyira rendőri együttműködésre irányulna a képzés, hanem a rendőrség működésére, gyakorlatára. Az a benyomásom, hogy az eurokráciát, az európai szintű bürokráciát növeljük, ahelyett, hogy a bűnözés elleni harcot segítenénk ezzel. Hatalmas problémákkal szembesülünk Európában, ami az emberkereskedelmet illeti. Tegnap itt a szakbizottságban beszéltünk a gyermekkereskedelemről is, és annak nehézségéről milyen nehéz meghatározni a különbséget egy menedékkérő és egy gyermekkereskedelem hálózat áldozata között sokszor. Azt hiszem, ezen a területen érdemes lenne az európai szintű képzést megszervezni, hiszen ez minden tagállamot érint, és ez egy olyan terület, amelyet mielőbb kezelni kell. Parlamentként egy külön szakbizottságot hoztunk létre, a, amely a szervezetbűnözéssel és a pénzmosással foglalkozik. Olyan területek ezek, ahol mindenképpen célzott rendőri fellépésre van szükség. Jó lenne, ha a tagállamokon eltévelő közös képzés jönne létre ezen problémák kezelésére. Érdekelne, hogy mit gondol arról, hogyan tudjuk célzottan a, meg, a fontos problémákra irányítani a tevékenységünket, az igazi bűnöldözésre, ahelyett, hogy a tevékenységünket fragmentálnák olyan területekre, amelyek egy bizonyos együttműködésre vonatkozó kvalifikációt adnak. Úgy gondolom, magára a tevékenységre összpontosítani sokkal jobb volna, mint az együttműködésre pontosítani. Köszönjük. Jiménez asszony, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Príbe úrnak, köszönöm Bánfi úrnak előadásokat. És szerettem volna elmagyarázni önöknek, hogy én vagyok a jelentéstevője a bűncselekmények áldozatainak védelméről szóló jelentésnek, amelyet szeptemberben fogadtak el Strasbourgban. Abban a jelentésben Reding biztosasszony, aki akit nagyon foglalkoztatott ez a téma, illetve jó magamat is természetesen, arról beszéltünk, hogy Európában évente 75 millió ember esik bűncselekmény áldozatául. És a jelentés egy fontos részét fordítottuk arra, hogy az áldozatok, a sértettek kivel kerülnek először kapcsolatba, amikor a bűncselekményt bejelentik, és ez a rendőrség. A rendőrség különböző rendőrségi képviselőkkel tárgyaltam különböző országokban, és nagyon fontosnak találom azt, hogy megfelelő képzést kapjanak, például olyan esetben, amikor az áldozat egy másik tagállamból származik, a stokholmi program is kitér erre egyébként. Ezért nagyon fontosnak tartom hogy milyen funkcióval rendelkezik a rendőrakadémia ebben a tekintetben. Annak ugyanis nincs értelme, hogy egyrésztről a bizottság és az Európai Parlament nagy többséggel megszavazza azt, hogy a rendőrök képzését támogassa, és amikor áldozatokról, sértettekről beszélünk, terrorizmus, szervezetbűnözés, emberkereskedelem, kiskorúak kereskedelme, nemi erőszak, tehát bármilyen bűncselekményről szólunk, amikor valaki sértettekkel foglalkozik áldozatokkal, akkor láthatjuk, hogy mennyire fontos számukra, hogy egy olyan rendőr legyen, ott előttük, aki tudja kezelni azokat a helyzeteket, amikor különleges igényei vannak egy sértetnek hogy hogyan kezeljék ezeket az áldozatokat. Tudniuk kell ezt a rendőröknek. Ezért sokkal jobban képzett rendőrökre van szükség európai szintű képzésre, hogy tudják európai szinten kezelni a bűncselekményeket, ne csupán nemzeti szinten. Az ugyanis remélhetőleg már megvan, de nagyon fontosnak tartom, hogy ezt ne vegyék félváról, és ha gondolkozni kell, akkor gondolkozzanak, de ebbe az irányba. Köszönöm. Köszönöm szépen, beszerül, beszerül asszony, mondja az elnök. Úgy tűnik, hogy a, nincs már több képviselő, aki szeretne hozzászólni ehhez a témához e késői órán, úgyhogy akkor a záró megjegyzések következnek. Először Bánfi úr kap szót, majd Príbe úr. Bánfi úr, parancsoljon a szót. Nagyon köszönöm, elnök úr. Először is. Amit el szerettem volna mondani, az nagyon személyes megjegyzés. 2010-ben életemben először léptem az Európai Parlament épületébe. Nagyon izgatott voltam, és arra gondoltam, hogy egy nagy álmom vált valóra, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben. Az első meghallgatás után, ez egyébként abban a szakbizottságban volt, amely a költségvetés ellenőrzésért felel, nagyon szomorú voltam és nagyon zaklatott, ugyanis nem azt hallottam, amit az álmomban elképzeltem. Nagyjából három év telt el, és megint eljött az az érzés, hogy igen, el akarok jönni ide az Európai Parlamentbe. És ma nagyon kedves szavakat hallhattam önöktől, de nem érdemlem meg azokat, ugyanis azok a kollégáim, akik a CEPOL-nál dolgoznak, több mint 200 kolléga, aki a 27 tagállamban dolgozik. És rendkívül professzionális támogatást nyújt a bűnüldözési képzésnek. Ők érdemlik ki ezeket a kedves szavakat, úgyhogy az első dolog, amit holnap tenni fogok, hogy ezt a pozitív visszajelzést, amit a bizottságtól és önöktől kaptam, megosztom velük. Nem vagyunk tökéletesek. Nem akartam azt az érzést kelteni, hogy a CEPOL tökéletes, hiszen semmi és senki nem tökéletes. Ezért tehát nagyon hálás vagyok azoknak, azokért a kritikus megjegyzésekért, tanácsokért, amelyeket önöktől hallhattam. Nagyon köszönöm. Ez garantálja ugyanis, hogy az Európai Parlament ellenőrzési hatáskörét, illetve ellenőrzési tevékenységét a CEPOL is figyelembe veszi. De legyünk akkor most konkrétabbak néhány választ szeretnék adni a konkrét felvetésekre, amelyek elhangzottak. A CEPOL 2010 óta képzésen alapuló értékelést végzett a nemzeti képzési intézményekkel együttműködésbe, és azt állapítottuk meg, hogy nagyon professzionálisak, elkötelezettek, és hogy a CEPOL nem versenytársa, nem riválisa ezeknek az intézményeknek, ugyanis a nemzeti intézmények és a CEPOL együtt dolgoznak. Ez a 2001-es döntés volt, és ez nem változott azóta sem, hogy a CEPOL a Nemzeti Képzési Intézmények hálózatát kiegészítse. A CEPOL maga nem rendelkezik tanárokkal, oktatókkal, nem rendelkezik olyan személyekkel, személyzettel, amely rendelkezésre állna. Ha biztosítani akarjuk az európai bűnüldözési képzés európai dimenzióját és tiszteletben tartani a különbségeket, akkor a nemzeti képzési hálózatok adatokra kell támaszkodnunk. Mindegy, hogy a CEPOL-nak mi lesz a jövője, a döntés a parlament, a bizottság és a tanács kezében van. Az egyetlen reményem az az, hogy az új megoldás további többletértéket biztosít, és így módon hozzájárulhatunk a polgárok biztonságához. A rendszeres képzés képzési szükségletekre vonatkozó értékelések alapján portfóliókat állítottunk össze például az emberkereskedelem területén. A CEPOL egy nagyon összetett képzési portfólióval rendelkezik-e fontos területen, egy eltanulási modult is összeállítottunk azok számára, akik egy alaptudásokat európai kontextusba akarják helyezni, milyen ez a probléma, mit jelent, mi a jogi keretrendszer, stb. És vannak konkrét képzéseink, osztálytermi képzéseink, ahol a szakértőket meghívjuk, azokat a szakértőket, akiknek a feladata a közös nyomozati csoportok létrehozása, annak érdekében, hogy kivizsgálják a nemzetközi bűnözői csoportokat, és ezen kívül ott van a rendőrök csereprogramja. Ennek az európai programnak az egyik konkrét területe az az, hogy biztosítsuk, hogy a, mondjuk a francia szakértő az Egyesült Királyságba utazhasson, hogy nézze meg, hogy ott mi a gyakorlat az emberkereskedelem elleni küzdelem területén. Ahogyan említettem, és önök is felvetették ezt a kérdést, az emberi jogi aspektus illetve az áldozatokkal való bánásmód. Főként, hogyha arról beszélünk, hogy megfelelően bánjanak az emberkereskedelem áldozataival, ez egy külön szakma. a rendőröknek meg kell tanítani, hogy hogyan bánjanak megfelelően ezen áldozatokkal. Vannak konkrét képzéseink, tanfolyamaink, amelyek ezzel foglalkoznak hallhatták a közelmúlt fejleményeit az emberkereskedelem elleni stratégiával kapcsolatban, amelyet hamarosan jóvá hagynak. Amikor a bizottság beleegyezett ebbe a stratégia tervezetbe, a CEPOL nagyon rugalmasnak mutatkozott, és azonnal felkínált egy online szeminárium lehetőségét. Az ember kereskedelem elleni koordinátor részvételével, a Frontex-el együttműködve, és lehetőséget ajánlottunk a civil szervezetek számára, tehát nem csak a közszolgálatok számára, hogy vegyenek részt ebben a szemináriumban. Több mint 200 ember 27 tagállamból vett részt ebben. És ez nagyon jó példa arra, hogy hogyan próbáljuk meg jobban személyre szabni, kiigazítani tevékenységünket, ugyanakkor viszont figyelembe venni annak pénzügyi aspektusait is. A nemrégiben csatlakozott tagállamokkal való kapcsolat esetében szeretnék valamit mondani, remélem most sikerül világosabban fogalmaznom a nemzeti képzési intézmények költségvetéseire gyakorolt negatív hatás drámai. Száz százalékban egyetértek azzal, hogy e képzési intézetek tökéletesek, de vannak olyan tagállamok, ahol nincsenek diákok, nem tudnak toborozni, mert nincsenek meg rá pénzügyi források. A CEPOL erre hogyan tud reagálni? Említettem, hogy a résztvevők számát képzéseinken sikerült növelni, de ehhez figyelembe kell vennünk azokat a prioritásokat, amelyek révén átcsoportosíthatjuk azokat a pénzeket, amelyeknél a tagállamok, a nem oly tehetős tagállamok átcsoportosíthatnak pénzeket, hogy azokat eljuttassák a azoknak, akik arra szükségük van, például családon belüli erőszak. A CEPOL is foglalkozik ezzel a kérdéssel, egy e-tanulási modult állítottunk össze, ez minden regisztrált felhasználó számára elérhető, van egy közös kurikulumunk a 27 tagállam számára, így módon harmonizálhatóvá válnak a nemzeti képzési rendszerek gyakorlatai, ugyanis például a családon belüli erőszak a csereprogramnak is tárgyát képezi, egy egészen széleskörű portfólióval rendelkezünk. Ugyanakkor viszont szeretném azt is hozzátenni, hogy voltak olyan hangok, amelyek azzal érvelnek, hogy az a családon belüli erőszak nem, mivel nem határon átívelő jellegű, a CEPOL ne foglalkozzon azzal, de mi úgy döntöttünk, hogy napirenden tartjuk, ugyanis az emberi jogok megsértése szempontjából nagy jelentőséggel rendelkezik. Végezetül pedig szeretném elmondani újra, hogy a hálózat nem az ügynökség döntése alapján jött létre, a nemzeti képzési intézetek hálózata a CEPOL alapító atyáinak ötlete, és a következő kiinduló ponton alapul a nemzeti képzési rendszerek harmonizálása az Európai Unió keretein belül, hogy kihasználhassuk a felhalmozott tudást, ismereteket, akadémiai háttért a 27 tagállamban, inspirálta ezt az elképzelést. Őszintén szólva vannak olyan hangok, amelyek azzal érvelnek, hogy ha ez a hálózati rendszer még mindig érvényes, vagy tud-e kellően foglalkozni a kihívásokkal, vagy pedig egy másik rendszerre van-e szükség. De ahogyan elmondtam, a CEPOL jelentős előrelépéseket ért el, ha nem is reformot, inkább forradalmi jellegű változásokat 2010 óta, és 100%-ig biztos vagyok abban, hogy a bizottság a jövőbeli jogi keretrendszerben ezt figyelembe fogja venni. Remélem sikerült minden kérdésre reagálnom, ha nem, akkor elnézésüket kérem, és természetesen szívesen visszatérek bármely kérdésre. Köszönöm szépen. Jó. Nagyon szépen köszönjük Bánfi úrnak a válaszokat és hogy köszönjük, hogy ennyire őszinte volt, és Prébe úr zárásképpen még egyszer felszólalhat. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném még egyszer világosan megismételni, az Európai Bizottság még semmilyen konkrét döntést nem hozott. A bizottság javaslatot terjeszt elő a jogalkotó dönt, de ezt a javaslatot még nem hoztuk, nem szövegeztük meg, még nem született meg a döntés. Volt vita bizottsági szinten, de volt vita bizottsági szinten, de döntés még nem született. Lehet, hogy nem voltam elég világos, ezért szeretném még egyszer elmagyarázni, hogy fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a három intézmény, a parlament, a bizottság és a tanács döntést hozott arról, hogyan lehet egyszerűsíteni, javítani az irányítást az ügynökségek esetében, ugye immáron több mint 30 ilyen ügynökségünk van. A közös megközelítésről született egy hosszas dokumentum, amelybe ugye a parlament is beleegyezett, és abban állapodtunk meg, hogy az ügynökségek számát csökkenteni fogjuk, és a nagyon kisméretű ügynökségek esetében a legkézen fekvőbb ez a lépés, bármilyen administratív testületről, intézményről legyen szó, az administratív teher, a horizontális feladatok terhe arányában nagyobb, mint hogyha egy nagyobb intézményről lenne szó. Ez nyilvánvaló. Egyszerűen komolyan kell vennünk ezt a feladatot, és a közös megközelítés alapján egy komoly és körültekintő vizsgálatot kell folytatnunk, egy komoly reflexióra van szükség ezen a területen, és hogyha egy ügynökség jogalapja megújításra szorul, akkor különösen kézenfekvő ez a megoldás. A CEPOL lesz az első ilyen ügynökség, ahol a jogalap megújításra szorul egyébként, ezen közön megállapodás elfogadása után, tehát fontos, hogy komolyan reflektáljunk a helyzetre, és mi épp ezt tesszük. Ez teljesen normális eljárás ilyen viták során. akik az ügynökségek külön feladatkörére összpontosítanak, nyilván szeretnék megtartani a jelenlegi struktúrát, akik azonban a horizontális megközelítést részesítik előnyben az, az európai ügynökségek esetében, azok nyilvánvalóan inkább amellett érvelnek, hogy össze kell olvasztani bizonyos ügynökségeket. Jelenleg tehát egy gondolkodási folyamatnak vagyunk tanúi, időre lesz szükségünk ehhez, néhány hónapos időkerettel kell számolni néhány hónapos késlekedéssel az eredeti ütemtervhez képest, hiszen az eredeti javaslat az idén született volna még meg, néhány hónapos késésre kell számítani. Volt egy félreértés, amikor a megtakarításokról beszéltem, nem arra gondoltam, hogy bárkinek is, bárkiben is felmerült volna a Szapol költségvetésének teljes felszámolása, vagy nagymértékű megkurtítása, arra gondoltam, hogy talán megtakarításokat eszközölhetnénk, ha a horizontális és az administratív részt összeolvasztanánk, illetve Bánfi úr is beszélt esetleges költségmegtakarításokról, ugye az igazgató tanács ritkábban ül össze, és így tovább, ez is megtakarításokat jelent. Aztán, ami a képzést magát illeti, Lehetnek különböző modellek, amelyek a képzést szembesítik más administratív terhekkel, illetve feladatokkal, külön választják ezeket. Látnunk kell, hogy például a Frontex esetében a Frontex egyik feladatköre épp a képzés, tehát nem lenne úgymond forradalmi ötlet, hogyha a rendőri képzés az Europol alá tartozna, van erre már egy precedens ugye a Frontex esetében, és vannak olyan érvek, amelyek amellett szólnak, hogy a képzés, tehát a, ebben az esetben a CEPOL és az Europol külön entitás maradjon. Abban az esetben, ha összeolvasztanánk a két ügynökséget, mindenképpen javaslatot tennénk arra, hogyan garantálható az, hogy a képzés ne vesszen el, ne nyeljék el más feladatkörök, ilyen a kiberbűnözés elleni küzdelem, és így tovább. De annyit szerettem volna csak ezzel értéke, érzékeltetni, hogy van már példa arra, hogy a képzés adott esetben egy másik ügynökség alá tartozik, és nem külön ügynökség feladatköre. és már most láthatjuk egyébként, hogy például a kiberbűnözés területén az Európol már most is nyújt képzési lehetőségeket. Ennyit szerettem volna még kiegészítésképpen elmondani, hogy talán jobban megmagyarázzam, hogy mi is várható. Köszönjük szépen, köszönjük mindkettejüknek. Köszönjük tehát Bánfi úrnak, a CEPO igazgatójának. Reméljük, hogy az Európa iránti lelkesedése nem fog lelohadni azáltal, hogy gyakran látogat el hozzánk a Libe szakbizottságban meghallgatásokra. Remél, reménykedünk abban, hogy ugyanilyen lelkes marad, sőt, még lelkesebb lesz. Köszönjük szépen! Emlékeztető: mondom, hogy a következő Libe szakbizottsági ülésre november 27-ére kerül sor.